Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Kérem, hogy legyenek szívesek, csendesedjenek el, és kezdjük el a délutáni munkánkat. A 26-os napi rendi pontunknál tartunk. Ezen a ponton tehát eszmecserét folytatunk Vivian Redding alelnökkel, akit sok szeretettel üdvözlök. Az Európai Bizottság alelnöke tehát az igazságügyi területért felelős, és ennek a területnek a prioritásairól fog beszélni. Az időnket szeretnénk a lehető legjobban felhasználni. Ezért mondom, hogy mostantól 5 óráig tudunk így beszélni. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről fog tehát Reding asszony beszélni, vagy ez volt a javaslat, amelyet a bizottság ugye nemrégiben tett közzé. Aztán az adatvédelem, az igazságügyi együttműködésre vonatkozó roadmap, és az ő előadása között, az ő előadása után lesz idő kérdésekre. Reding asszony válaszol, és ha van szükség, akkor még egy kérdéskört is tarthatunk a különböző témákról, amelyről az alelnök asszony beszél. Biztos vagyok benne, hogy ez az eszmecsere rengeteg olyan témakört fog lefedni, és hogy minél gyorsabbak legyünk, át is adom Reding alelnök asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A parlament a múlt héten fogadta el a bűncselekményekkel kapcsolatos állásfoglalását, és szeretném megköszönni az önök munkáját, ugyanis az önök nagyon áldozatos munkájának köszönhető, az előadók és árnyékelőadók áldozatos munkájának köszönhető az, hogy a bizottság sikert tudott elérni, illetve hogy egyáltalán az Unióban sikert tudtunk elérni. Azt kérték tőlem, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelméről beszéljek, az ezzel kapcsolatos irányelvi javaslatról, illetve a fő ügyészről. A legutóbbi legutóbb elért eredményeinkről szeretnék beszámolni a csalás elleni küzdelemben. Június 11-éig kell visszatekintenünk, a bizottság akkor fogadta el az irányelvre vonatkozó javaslatát szeretné a bizottság az uniót felruházni olyan eszközökkel, amelyek lehetővé teszik, hogy az európai költségvetésnek ártó, csalás, meg lehessen szüntethető, vagy hogy küzdhessünk ez ellen. Nagyon fontos prioritás ez mindenki számára, és különösképpen igaz ez a jelenlegi gazdasági nehézségek közepette. A fontosságot azt hiszem nem kell hangsúlyoznom akkor sem, hogyha megemlítem, hogy a következő több éves pénzügyi tervről is tárgyalnak az illegális tevékenységek mértéke, amelyek rengeteg veszteséghez vezetnek a költségvetésben, egész egyszerűen döbbenetes, sokkoló. A bűnözők szándékosan hamis információkat nyújtanak be azért, hogy Európai Uniós finanszírozáshoz jussanak, több területen, de leginkább mezőgazdaság, illetve vidékfejlesztési területeken. 2010-ben a tagállamok jelentései alapján, mondom az adatokat, 600 milliárd eurónyi összeget érintett azoknak a csalásoknak a száma, amelyről a tagállamok beszámoltak. De persze ez csak a bejelentett eseteket érinti. A be nem jelentett esetekkel együtt úgy becsüljük, hogy sokkal több, sokkal nagyobb összegről van szó. De egész egyszerűen elfogadhatatlan a bizottság számára már az is, hogyha csak egyetlen egy euró is bűnözők zsebében köt ki. Nem ezért szavazzuk a költségvetést meg, és nem ezért használjuk. Az egyik nehézség az az, hogy az Európai Uniós finanszírozást nem támogatják ugyanolyan ö, körülmények között, ugyanolyan feltételekkel minden tagállamban, mert a csalás ellenes küzdelem és az erre vonatkozó szabályok hát eléggé toldozott, foltozottak, és akkor enyhén fogalmaztam teljesen más büntetéssel jár egy ilyen csalás. Egyes tagállamokban több évnyi börtönbüntetést lehet kapni, másútt egy puszta pénzbírságot, vagy akár semmit, attól függően, hogy az ember a csalást az EU melyik tagállamában követi el. Ez persze azt jelenti, hogy a csalók ki is használják, ez egyfajta ösztönzés is, hogy használják ki az Európai Unióban meglévő különböző szabályozást, és menjenek át a határokon. Ez persze nagyon furcsa helyzetet teremt, hiszen mi a gazdákat támogatjuk, a kutatást, az infrastruktúra fejlesztést és így tovább egy közös nagy pénztárcából, viszont ha valami rosszul sül el, szabálytalanságok vannak, akkor a 27 helyen 27 különböző szabály alapján születik meg az ítélet. Logikusnak tűnik tehát, hogyha a 27 tagállamra egyfajta szövetségi költségvetés van, akkor valami fajta szövetségi jellegű szabályozásra van szükség, hogy megvédjük ezt a hatalmas költségvetést, ezeket a forrásokat. Ha, más, ha mi nem tesszük meg, más nem fogja megtenni teljesen más dologról van szó, mint mondjuk a nemzeti szinten folytatott nyomozásokról. Tehát a csalás ellenes irányelv, amelyet mi nyújtottunk be az EU pénzügyi érdekeinek a védelmében, egy nagyon fontos lépés annak érdekében, hogy ezt a joghézagot vagy joghézagokat megszüntessük. Harmonizált kereteket kívánunk teremteni, hogy ezeket a bűncselekményeket ki lehessen vizsgálni és büntetni lehessen. Ezek az új szabályok tehát nem teszik majd lehetővé azt a bűnözők számára, hogy kihasználják az egyes tagállamok szabályozásai és jogrendszerei közötti különbséget. Tehát most már nem tudnak elbújni majd a bűnözők a szemünk elől. Hadd legyek egy kicsit konkrétabb is, szeretném a javaslataink előnyeit felsorolni. Először is egységes definíciókkal, meghatározásokkal állunk elő mindenféle bűncselekménnyel az Európai Uniós pénzeket érintve, korrupció, pénzmosás, csalás, az áfa lánc kihasználása, és így tovább. Tehát az egyik az, hogy közösek, egységesek a meghatározások, a másik pedig, hogy most van először a történelemben olyan, hogy minimális egységes büntetési tételeket javaslunk, minimális 6 hónaptól 5 évig terjedő börtönbüntetés a legsúlyosabb bűncselekményekért, hogyha mondjuk 100 ezer euró és 30 ezer euró közötti összegről van szó, 100 ezer a csalás és a 30 ezer euró pedig a 300 ezer euró pedig a pénzmosást érinti. Aztán az időbeli korlátok, ami a büntetőjogi eljárásokat illeti, ezt is igyekszünk harmonizálni. Ugye én itt most az elévülésre gondolok konkrétan. Most sajnos az elévülési idő gyakran túl rövid, és ezért megakadályozza azt, hogy a hatóságok hatékonyan tudják végezni a munkájukat, legalábbis olyan hatékonyan, amennyire azt lehetne. A negyedik előnye pedig ennek a javaslatnak az, az hogy így sokkal könnyebb lesz visszaszerezni az elvesztett pénzeket, mert összekapcsoljuk ezt a pénzek elkobzására vonatkozó irányelvel. Ezt az irányelvet is most e, tárgyalják. Amit már sikerült elfogadni, ez a zéró tolerancia elve. Tehát, hogyha az európai költségvetést érinti csalás, ezzel szemben zéró toleranciát alkalmazunk. Mindez persze nagyon logikusnak hangzik, de elnök úr, kérem engedjen meg nekem, hogy elmondjam itt a szakbizottságnak azt, hogy igenis szükségünk van az önök segítségére. Meg is mondom, hogy miért. Van egyfajta vonakodás ugyanis a tagállamokban. Nem mindenki szeretné ennyire megvédeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Tehát ez az esmecsere egyáltalán nem lesz könnyű, viszont nagyon is szükséges. Úgyhogy én önökre számítok, az önök segítségére számítok ebben a vitában. Van egy második elem is, gondolom emlékeznek. Barózó úr beszédéből, a State of the Union című beszédből Barózó úr bejelentette, hogy a bizottságnak szándékában áll egy új javaslattal előállni, amely az Európai Ügyészséget hozná létre, ügyészségi hivatalt. És tudjuk, jelezték számunkra, hogy az európai pénzeket érintő csalások, ugye most már van egy irányelvjavaslat az asztalon a meghatározásokkal és a szankciókkal is, tehát azt jelezték számunkra, hogy az ügyészek sajnos nem tekintik fontos dolognak ezeket a témákat, nem, képezik ezek, nem képeznek ezek prioritást az ő számukra. Éppen emiatt az én kollégáim most állítanak, most készítenek egy kezdeményezést, a szerződés 86-os cikke alapján tehát ennek az ügyészségi hivatalnak a felállítását. Azért, mert ez a hivatal olyan hatáskörrel rendelkezne, hogy minden egyes tagállamban eljárást tudna kezdeményezni, és így tudna arra gondoskodni, hogy a csalók igenis bíróság elé kerüljenek. Tehát nem arról van szó, amit egyesek esetleg már gondoltak, hogy egy teljesen általános értelemben vett ügyészséget hozunk létre. Itt a munka koordinálásáról, koordinálásról van szó, az egyes tagállamokban zajló munkát kell koordinálni, annak érdekében, hogy az európai költségvetéssel való visszaélést megakadályozzuk. A munka még csak most indult. Emiatt nem tudok részletekről beszámolni, nem tudom pontosan elmondani, hogy hogy is néznek ki egy ilyen ügyészségi hivatal, de ahogy a szerződésekben is utaltak erre, a hatáskörbe a csalás fog tartozni, tehát az európai pénzekkel elkövetett csalás, és ennek az aspektusait vizsgáljuk, az Európai Parlament pedig az előkészületekbe a megfelelő időben be fogjuk vonni. Talán tájékoztatnám önöket arról is, hogy most találkoztam a nemzeti, tehát a tagállamok főgyészeivel, a Eurojust képviselőjével, és kérem segítsenek ki, nem az Europol képviselőjéről van szó, hanem egy másik testületről, Olaf, az Olaf képviselőjéről. Köszönöm szépen a segítséget, nem jött a nyelvemre. Túl sokat utazom. Tehát az Olaf képviselőjével is találkoztam, és az egyik szereplő, aki leginkább kérte ezeket a lépéseket, pont az Olaf volt. Gondolom, aki már hallgatott engem korábban, pontosan tudja, hogy a Eurojust egyfajta továbbfejlesztése lesz ez az ügyészségi hivatal, tehát hölgyeim és uraim, elkezdődött a munka, és mindenkit folyamatosan tájékoztatni fogunk arról, hogy mi történik. Most pedig rátérnék az eljárási jogokra. 2009-ben igen ambiciózus agendát tűztünk ki magunk elé, szerettük volna a gyanúsítottak jogait garantálni Európa szerte. Szerettünk volna arra gondoskodni, hogy az igazság térsége, ami a kölcsönös elismerésen alapul, jól működjön, hiszen tisztességes, minimális szabályokra van szükség, ezek növelik a bizalmat az igazságügyi rendszerekbe vetett bizalmat. Az önök és a tanács együttműködésének köszönhetően sikerült ebből a roadmapből már két intézkedést elfogadni. Tudják, hogy az egyik az a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog a büntetőjogi eljárásokban, a másik intézkedés pedig, amit elfogadtunk, az információhoz való jogra vonatkozik. Tavaly júniusban bemutattam a harmadik intézkedést ebből a roadmapből, ez ugye az ügyvédhez való hozzáférés joga, és számomra az egész javaslatnak ez a lényege, ami az eljárás kapcsolatos jogokat illeti. Ezért kell nagyon ambiciózusnak lennünk, mert az állampolgárainknak megfelelő biztosítékokat kell, hogy garantáljunk, hogy az alapvető jogaikat olyan helyzetekben is tudják gyakorolni, amikor esetleg bűncselekménnyel gyanúsítják őket. Köszönöm szépen ezt az orientációs szavazást is július 12-én, amelyet megtartottak Antonescu asszony jelentéséről, mert ez megnyugtatott engem. Nagyon ambiciózus volt ez a jelentés is. Az európai állampolgárok számára sikerült megmutatni, hogy igenis magas minimálkövetelményeket kell megállapítani, amelyek fenntartják, vagy akár még meg is erősítik a bizottság által az asztalra letett javaslatokat. És amit a leginkább köszönök, az az, hogy önök kiemelték valaminek a fontosságát. Ez pedig a bizalmasság elve, a titoktartás elve. Ez elengedhetetlen, hogyha egy gyanúsított a saját ügyvédjével kíván tárgyalni, akkor nagyon szigorúan kell alkalmazni ezt az elvet, a derogációk igen kicsike számú esetben elfogadhatók. Ez a jog szinte egyáltalán nem korlátozható. És az európai elfogadó parancs esetén is ugyanez igaz, abban az országban, ahol ezt a parancsot kiadták, nagyon kevés kiskapú, vagy nagyon kevés kivétel lehet ebből. Madame Antonescu-nak köszönöm tehát a munkáját. Két héttel ezelőtt zajlott az első trialógus a témában, és azt kell mondjam, hogy nagyon konstruktívan bonyolultak a tárgyalások. A ciprusi elnökség szeretne megállapodásra jutni, még az elnökségi időszak letelte előtt. Én támogatom őket teljes mértékben, és szolgálataim is keményen dolgozni fognak az Európai Parlamenttel és az elnökséggel együttműködésben, hogy el is tudjuk érni ezt a célkitűzést. Persze azt is tudnunk kell, hogy azért lesznek olyan pillanatok, amikor nagyon nehezen mennek majd a tárgyalások, tehát mindenkinek egy picit rugalmasnak kell majd lennie, annak érdekében, hogy sikerüljön a megfelelő egyensúlyt megtalálni egyrészt a gyanúsítottak jogai, illetve a hatékony és megfelelő nyomozás lefolytatása között. És miközben ezt megpróbáljuk elérni, folyamatosan ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy függetlenül attól, hogy milyen megoldást fogadunk el, az a megoldás tartsa tiszteletben és erősítse meg az alapjogokat. A végső szöveg tehát legyen az bármi is, mindenképpen megfelelő biztosítékokat nyújtson a tisztességes peres eljáráshoz, és feleljen meg az Európai Alapjogi Kartának és az Európai Emberi Jogi Egyezménynek. Mit kell tenni még ezen a területen? Megköszönöm azt, hogy ilyen jó munkát végzett ez a két szakbizottság. Nagyon jó volt látni a Nőjogi Bizottság és a Polgári Szabadságjogi Bizottság együttműködését, és látni azt, hogy egy ilyenfajta közös vállalkozás milyen sikerhez vezethet. Sokat beszéltünk a kiszolgáltató gyanúsítottakról, vagy a gyermekekről, mint gyanúsítottakról. Ők ugye mindig a kiszolgáltatottak közé tartoznak. És sokat beszéltünk arról is, hogy milyen további biztosítékokra lehet szükség, egy ilyen helyzetben azok mellett, amelyeket a korábbi intézkedés már biztosít, ugye a tisztességes peres eljáráshoz való jogról van szó. Az Európai Bizottság most készít egy tanulmányt. Ehhez a tanulmány, erre a tanulmányra szükség van, még mielőtt a hatástanulmányt el tudnánk készíteni a témában. Aztán a, az ártatlanság vélelmét is alaposan megvizsgáljuk, és azt is, hogy hogyan lehetne ezt beépíteni egy kezdeményezésbe, amely az eljárással kapcsolatos jogokat tárgyalja. Tehát nagyon sokat tettünk, és most is dolgozunk, folytatni fogjuk a munkát, és újabb javaslatokkal fogunk majd előállni. Elnök úr, most pedig engedje meg, hogy egy olyan témát vessek fel, amely mindig is az önök szakbizottságának a figyelmének a középpontjában áll, és pont tegnap beszéltek erről a kérdésről. Én az adatvédelemre utalok. Ugye múlt januárban nyújtottuk be a reformra vonatkozó javaslatunkat. Hát én nagyon szerencsés biztos vagyok, ugyanis igen hatékonyak az előadók, akik az adatvédelem témájával foglalkoznak. Albrecht és Drucas kollégákról van szó. Nagyon nyitottak, mindenkit bevonnak a munkába, és nagyon jók az együttműködésben. Igen, átfogó konzultációkat tartanak, ambiciózus naptárat határoztak meg maguknak, menetrendet, ami nagyon jó, mert eredetileg azt szerettük volna, hogy 2013 ban az ír elnökség végére sikerüljön megállapodni. Hát, tudom, hogy ez azért rendkívül ambiciózus, viszont azt mondhatom, látva, hogy az önök előadói hogyan dolgoznak, mégsem lehetetlen ezt teljesíteni. Egy közös munkadokumentum is megszületett, ugye az előadók kezemunkája volt, ez még a nyár előtt jelent meg. Én egyetértek az előadók értékelésével, amit ebben felvázoltak. Azt mondták, hogy a két reformjavaslatot egymásra párhuzamosan kell megvizsgálni, tehát egyfajta csomag megközelítést alkalmazva. Szerintem is elengedhetetlen ez jegyeztem azokat a területek is, amelyek az előadók védelme szerint még tovább tisztázandók, amelyekről még tovább kell vitázni, és ebben is egyetértek velük. Arról is tájékoztatnám önöket, hogy ugye júliusban az informális tanácsülésen elnök úr is részt vett, tehát a szakbizottság elnök is részt vett ezen, tehát hogy a júliusi tanácsülés szintén foglalkozott egy-két ilyen témával, az administratív teherrel, ugye a szokásos delegált és végrehajtási aktusokkal, aztán a magán és az állami szférában meglévő követelményekkel, és így tovább. Én szerintem minden ilyen területen sikerült előrelépést elérni, viszont ami fontos az az, hogy a tagállamok meg tudtak állapodni egy alapelvben. Ez az elv pedig az volt, hogy a szabályok a magán és a közszektorra is érvényesek legyenek. Persze azért vannak ennek sajátosságai, a közférának ugye mások a sajátosságai, ezért álltunk elő irányelvre vonatkozó javaslattal, hogy a megfelelő rugalmasság megmaradhasson a közférában még a részleteket ki kell azért dolgozni, az eszmecsere zajlik, és tovább kell folytatni ezt, hogy az adminisztratív terheket csökkentsük, a delegált aktusokról is még vitázunk, de én nyitott vagyok. Mondom még egyszer, szerintem a végén sikerül majd a megfelelő megoldást megtalálni. Tehát olyan megoldásunk lesz, hogy egyszerre tudunk biztosítani magas szintű védelmet az egyének számára, egyszerre tudjuk az egységes piacot támogatni, a növekedést erősíteni. Egy mondatot szerettem volna még ehhez hozzátenni, arról, hogy miért az irányelvet választotta a bizottság, miért ezt a jogszabály formát. Még akkor is, hogyha mindannyian felismertük, és mindannyian elfogadjuk, hogy bizonyos fajta rugalmasságot biztosítani kell a tagállamoknak, és ezt ugye az irányelv megteszi, itt a, a biztonsági kérdésekre gondolok. Tehát még akkor is, hogyha ezt felismertük, azért mindenképpen nagyon világos biztosítékokra van szükség. Mit jelent ez? A jogok és kötelességek úgymond mindkét esetben ugyanolyan szintűek kell, hogy legyenek. Hogyha most ezt összevettem azzal a kerethatározattal, ami ugye ma van érvényben, akkor azt mondhatom, hogy az irányelv egy nagyon fontos előrelépés. Azért, mert ez nem csak a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozik, hanem az egyes tagállamokon belüli eljárásokra is, amelyet a kompetens hatóságok folytatnak le. És ez volt egyébként az Európai Parlament követelése is. A parlament erről már sokkal korábban beszélt, ezt már akkor emlegette, amikor a kerethatározatot elfogadták. Úgyhogy itt mondom még egyszer, hogy azokra a területekre különös figyelmet fogok fordítani, amelyekre Drucász úr, az előadó és mások felhívták a figyelmemet, ahol elmondták, hogy itt még eh, pontosítani kell egy-két dolgot. A végső célunk viszont az, hogy mind a két szöveg igen magas normákat tartalmazzon, kiegyensúlyozott legyen, és átfogó legyen. Tehát olyan elemei legyenek, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét. Van még egy vita, amit nagyon örömmel és kíváncsian várok. Ugye október 9 és 10-én lesz ez a parlamentközi szakbizottságban, ahol az európai parlamenti képviselők a nemzeti parlamentek képviselőivel találkoznak. Nagyon-nagyon fontos, hogy meghallgassuk a nemzeti parlamentek képviselőit. És ezért meg is köszönöm az Európai Parlamentnek azt, hogy lehetővé tette, hogy egy ilyen találkozó létrejöjjön. A jelentéstervezet és a munkaanyagok, amelyeket a két előadó elkészített, fontos mérföldkövei lesznek a reform folyamatnak. Az Európai Bizottság pedig teljes mértékben mindenkinek a rendelkezésére fog állni, minden segítséget az önök rendelkezésére nyújtunk. Nem csak a parlamentének természetesen, hanem az elnökségének is. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, biztos asszony, alelnök asszony. Köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt a nagyon alapos prezentációt, meghallgattuk a munkaprogram alapvető elemeit, illetve a prioritásokat az igazság és belügy területén, három fő témával kapcsolatban. Az első az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme egy új jogszabály segítségével, másodszorban az igazságügyi együttműködési csomag, tehát az eljárási jogok kérdése, a harmadik pedig az adatvédelem, tehát ezekre tért ki. Erről az utóbbi témáról beszéltünk már a Libel Szakbizottság ülésén, ülésein újra és újra előkerül épp a tegnapi napon, tegnap, tegnap délután mind a két jelentéstevőjét meghallgattuk, tehát a rendelet és az irányelv jelentéstevőjét is. Most pedig a kérdéseket fogjuk meghallgatni. Az első körben az első pontra vonatkozó kérdéseket szeretném hallani, ezek pedig az Európai Unió pénzügyi érdekének védelme büntetőjogi eszközökkel. Utána a második kérdéscsoport következik, ami az eljárási jogokra fog vonatkozni, és végül harmadik kérdéscsoport az adatvédelem. Tehát így próbáljuk meg szervezni a munkánkat, így nem keverednek össze a témakörök, és természetesen könnyebbé tesszük így Reding asszonynak azt, hogy megfelelően és kellő alapossággal válaszolni tudjon az egyes kérdésekre. Tehát biztos asszony elég közvetlen formában hozzám is szólt, így megragadnám a lehetőséget. És szeretném megnyugtatni a részünkről, hogy együttműködést fogunk biztosítani ezen a területen, és természetesen minden tőlem telhető módon megpróbálunk meggyőződni arról, hogy a Libes szakbizottság, melynek én vagyok az elnöke, a tőle telhető legjobb munkával fogja segíteni a bizottságot, tehát biztosítjuk Önt az Európai Parlament együttműködéséről, illetve a nemzeti parlamentekkel való párbeszéd kapcsán is, amelyekkel ugye ön is tudja, hogy nemzet, nemzeti parlamentekkel rendszeresen találkozunk. Október első felében kerül majd erre sor itt Brüsszelben, és az adatvédelem lesz az egyik téma, a fő téma. Aztán a csalás elleni harc tekintetében egy javaslatot várunk, itt a büntető jogi eszközökkel védenénk az Európai Unió pénzügyi érdekeit, és ebben a témában egy megjegyzéssel élnék. Meggyőződésem, hogy szükség van az előrelépésre ezen a területen, méghozzá lényegi előrelépésre. Második megjegyzésem. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy a jelenlegi válság, amely ugye már egy ideje megrázza az Európai Uniót, már négy éve a pénzügyi és gazdasági válság időszakát éljük. Így azt látjuk, hogy az Európai Unió architektúrának eredményeit, eredményeire árnyék vetődik a politikai vitában, emiatt a válság miatt, és ebbe az Európai Parlament is beletartozik. Ezek a dimenziók kapcsolódnak egymáshoz, és a gazdasági válság megmutatta, hogy mennyire fontos a kapacitásokat, a válaszadási kapacitásokat Európai Uniós szintre emelni. Eszközöket, intézkedéseket, politikai akaratot kell összefogni, Európai Uniós szintre emelni, és így lehet választ adni a gazdasági és pénzügyi kihívásokra. Mit is jelent ez? azt jelenti, hogy látható, kézzel fogható horizontra van szükség, melyel kiaknázhatjuk a 86. cikkelyben rejlő lehetőségeket, és létrehozhatunk, illetve útjára bocs- bocsáthatunk egy, egy új formát, az Európai Ügyész ö, Hivatalát, nem csak a pénzügyi érdekek védelme érdekében, hanem a 83-as cikkelyben felsorolt bűncselekmények kapcsán és Gondolok itt a, az emberkereskedelemre, a gyermekekkel való visszaérésre, pornográfiára, a kibérbűnözésre, és így tovább. Ezek konkrétan tematizálva vannak, és nagyon fontos, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályalkotási kihívásoknak megfeleljünk. Tudni szeretném ennek kapcsán, hogy miért a 325-ös cikket határozzuk meg, mint jogalapot, és miért nem a 83-ast egész egyszerűen. Így a csalás, a pénzmosás, a korrupció, amelyek mind hatalmas kihívást jelentenek a politikai dimenzió, illetve a pénzügyi érdekeink számára. És az Európai Parlamentnek kell foglalkozni ezekkel a kérdésekkel jogalkotási szinten. Ez a büntetőjogi jogszabály alkotás laboratóriuma kísérleti területe lehet. Ezzel nyitnám meg a vitát, és most pedig azoknak a képviselőknek adom meg a szót, akik az első napirendi ponthoz kapcsolódnának, tehát a főügyész témájához, illetve hogy milyen büntetőjogi eszközöket foganatosíthatunk az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen fellépőkkel szemben. Nézzük, az első kéz, amely a magasba lendült, Latford asszony keze volt, tehát először Latford asszonyt fogjuk meghallgatni, és aztán a biztos asszonyé a szó ismét. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszönettel tartozom Reding alelnök asszonynak a nagyon hasznos prezentációjáért, illetve a lehetőségért, hogy megvitathatjuk tartalmilag is ezeket a kérdéseket. Igen, szeretnék rákérdezni erre a konkrét intézkedésre, amely az Európai Uniós költségvetést védeni. Valóban fellépésre van szükség ezen a területen, hiszen például a képviselők is örökké azzal a kritikával kell, hogy szembenézzenek, hogy nem teszünk eleget a csalással szemben, és itt az adófizetők fellépést követelnek tőlünk, politikusoktól. Aggaszt azonban a minimális büntetéssel kapcsolatos javaslat. Egy évvel ezelőtt, és ez pontosan szeptember 20-ára esett, 2011. szeptember 20-ára, amikor a bizottság igazságügyi és belügyi csapata egy közleményt adott ki, az Európai Uniós büntetőjog témájában, és az Európai Parlament ezt egy állásfoglalással követte ebben az évben. Ezt kimondta, hogy a büntetőjogi intézkedések kiegészítik a nemzeti büntetőjogi rendszert, de egyértelmű, hogy a bármilyen társadalom alapvető értékeit és választásait tükrözi, és a Lisszaboni szerződés elismeri ezt a sokszínűséget, ezeket az eltéréseket. Áprilisban egy jelentés született, amely kimondja, hogy a büntetőjogi intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk a szubszidiaritást és az, az arányosság elvét. Nézzük, a büntetés területén megvannak a minimumok és a maximumok, önök pedig azt javasolják, hogy a bírósági döntéseket vonjuk vissza, ez pedig azt jelenti, elnézést mondja az előadó, de túlságosan nagy a teremben a zaj. Tehát egy bírónak el kell ítélnie valakit minimálisan hat hónapos letöltendő börtönbüntetésen. Nos, én azt javaslom, lelnök asszony, azt mondom, hogy ez teljes mértékben ellentétes az arányosság elvével, az ítéletek meghozatala témájában, az Európai Egyezménynek, illetve az Európai Uniós Kartának is ellentmond. mond és a luxemburgi és a strasburgi bíróság előtt találhatjuk magunkat egy ilyen kitétel miatt. Tehát ez a sokszínűséget és a szubszidiaritást érinti. Most itt a bizottság közleményéből idéztem, amely kevesebb, mint egy éves, illetve nem több, mint egy éves. A bírói döntés szabadság az az igazságügyi rendszer alapvető eleme, és nem szeretném, hogyha oda jutnánk, mint az Egyesült Államok, ahol a bírónak el kell ítélnie egy adott személyt, legyen szó akár 25 évről, akár életfogytiglanról, azért, mert a jogalkotók megkötötték a bírák kezét. Látom, hogy az elnök úr azt várja, hogy fejezem be a hozzászólásomat, de fontos, hogy alelnök azt, hogy megértse, hogy ez precedens teremthet, ez az intézkedés. Szerintem ez nem a megfelelő irány, minimum, maximum ö, kereteket kell megtartani, és a bírói szabadság, független döntés, egy alapvető elv, nem szabad a nemzeti igazságügyi rendszereket alásni ezzel. Elnök, köszönöm szépen, ki szeretne még kérdést föltenni a pénzügyi érdekek védelme témájában? Látom. Tehát az első ponthoz kapcsolódóan várom a kérdéseket, a pénzügyi érdekek első ponthoz. És az ügyész témájában is mondja a hozzászóló. Igen, folytatja az elnök, természetesen, mert ez ennek a, a folyománya, Cipel asszony, tessék, megadom a szót, és aztán Sargentini asszonynak. Három kérdéskör lesz azért, hogy Redding asszony összefoglalhassa a válaszokat, tehát külön vesszük a három fejezetet először. Az első kérdéscsoport a pénzügyi érdekekre, illetve az ügyész, főügyész kérdésére vonatkozik, aztán az eljárási jogok, és harmadsorban pedig az adatvédelem. Tehát első kérdéskör, kérdéscsoport, Zipel asszony. Köszönöm szépen. Tudom, hogy szükre szabott az időnk, de szeretnék utalni arra, hogy a másik két ponttal kapcsolatban, vagy kérdéskörben is tennék fel kérdéseket. Ami a pénzügyi érdekeket illeti, rövidre tudom fogni a kérdésemet. A probléma valószínűleg nem az európai szinten keresendő, hiszen irányelv nélkül is megoldhatnánk ezt a dolgot, valahol inkább a tagállamokban keresendők a ludasok. A kérdésem az lenne, és ez lenne a lelnök asszonyhoz biztos asszonyhoz a kérdésem, hogy hogyan lesz hatékony az irányelvnek a végrehajtása, hogyha a tagállamokban kerül sor a pénzeknek a nem megfelelő kezelésére, és a tagállamok fogják meghatározni a végrehajtásnak a részletszabályt. Tehát nagyon szép, hogyha elfogadunk egy jogszabályt, de hogyan fog ez hatékonyan a gyakorlatba átültetődni, eh, illetőleg mit teszünk annak érdekében, hogy hatékony legyen a végrehajtás. Sargentini asszony. Listening to the... Köszönöm szépen, elnök úr. Itt a, az európai főügyészsel kapcsolatos témában merültek fel bennem kérdések. Hát ugye az igazságügyi együttműködés terén előrelépünk, ez az ügyészség ugye az egyik ilyen előrelépés, de van egy nagyon fontos téma, amit kifelejtettünk. Ez pedig a jogsegélyre vonatkozó világos politikák. Ha van egy ilyen ügyészség, akkor azt is garantálni kell, hogy azok az emberek, akik eszemben az eljárás indul, meg tudják védeni magukat. Lehet, hogy nekik jogsegélyre lesz szükségük a tárgyalások nagyon-nagyon előre haladottak az ügyvédhez való jog témájának kapcsán. De azt látjuk, hogy rengeteg tagállamban más és más a helyzet, egyes helyeken van jogsegély, másút nincs. És nem mindenütt igaz az, hogy mindenkinek van hozzáférése egy ügyvédhez a Dublini rendelettel, illetve a menedékkérőkkel kapcsolatos szabályokról szavaztunk tegnap, és ezekben a szövegekben szerepel a jogsegély fogalma. De hát, hogyha nem létezik egy tagállamban jogsegély, akkor hogyan lehet egy menekültnek, egy menedékkérőnek az ügyét elbírálni? Mi van akkor egy ilyen állampolgárral mondjuk, aki nem kap jogsegélyt? Aztán beszélt ön a kiszolgáltatott gyanúsítottakról. Hát nem tudom, van -e ezzel kapcsolatban, ugye most egy javaslat az asztalon, de hát most pontosan Erről van szó, hogy egy kiszolgáltatott gyanúsítottnak jogsegélyre van szüksége. Az európai elfogató parancs nem kötelez arra senkit, hogy mind a két oldalon legyen ügyvéd, tehát a küldő és a befogadó országban is. Pedig a jogsegély pont ezt jelenti. A jogsegélyt most vagy 15-ször elismételtem, de hát tényleg erről van szó, ha az igazságügyi együttműködést komolyan veszük Európában, akkor van egy dolog, amit először kell megtennünk minden más dolog előtt ez pedig az, hogy garantáljuk azt, hogy az emberek megkapják ezt a jogi típusú segítséget. Én hallottam folyosói plegykákból, hogy nem születik meg a javaslat a következő választások előtt már a jogsegélyre vonatkozó. Nem tudom, hogy ez igaz-e, ezt kérdezem öntől, Redding asszony, és hogyha ez igaz, akkor lehet -e ezen változtatni? Mert azt kell mondjak annak érdekében, hogy hinni tudjunk ebben az együttműködésben Európában, és azt mondjuk az állampolgároknak, hogy őket megvédik mondjuk egy nyomozásban, amely egy másik országban indul, ez egy másik javaslat ugye, ami az asztalon van, akkor azt is kell mondani, hogy lesz ügyvéd, ami elérhető, aki elérhető. Ez tehát az én kérésem vagy kérdésem önhöz, hogy látja ön mindezt a jogsegély fényében. Köszönöm, mondja az elnök úr, Makovei asszony. Protecting the financial... Köszönöm szépen, elnök úr. Az unió pénzügyi érdekeinek védelme, illetve a határokon átnyúló küzdelem a bűnözés ellen mind-mind azt vetíti előre, hogy gyors és hatékony együttműködés legyen bűnügyekben. És ide jutok el, így jutok el ahhoz a ponthoz, hogy szükséges az együttműködéshez a bizalom. A bizalomhoz viszont összevethető igazságügyi rendszerek kellenek. A kérdésem tehát az, hogy mire gondol esetleg javaslatot tesznek majd arra vonatkozóan, hogy legalább büntetőügyekben kiértékeljük, felmérjük a tagállamok igazságszolgáltatási rendszerét, és esetleg a jobb gyakor- jó gyakorlatokat kiemeljük? Esetleg ezeket a jó gyakorlatokat más tagállamokban is megvalósítsuk? Hát egyébként, ha nem lehet összevetni ezeket a rendszereket, az igazságszolgáltatási rendszereket, akkor nem tudunk bízni a reformban, ezek a reformok nem lehetnek hatékonyak, gyorsak. És nem tudunk gyorsan reagálni, nem tudunk fellépni a terroristákkal, a súlyos bűncselekmények elkövetőivel szemben. Matyi asszony. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó hírekkel szolgált Reding alelnök asszony olyan témában, amelyről ma délelőtt is beszéltünk, ez pedig a, büntető, bűn, a bűncselekményből származó bevételek elkobzása. Tehát most is ugye jó híreket hallottunk itt, Azonban jó lenne, hogyha egy kicsit részletesebben beszámolna erről, akkor is, hogyha ez egy nagyon kényes kérdés a bizottság, illetve a tagállamok, a politikai frakciók számára. Osztom az elnök véleményét. A bizottság egy gondolkodási időszakot, időszakot él át. Ebben a témában ugye most gondolkodik. Én személy szerint azt azt érzem, hogy egy kicsit szélesebb területet kellene bevonni, beszéltünk a pedofiliáról, illetve más kérdésekről is. Szerintem fontos, hogy ezeket mind napirendre tűzzük, és szélesebb körben gondolkozzunk. Aztán a bizottság kezdeményezését követően a parlament létrehozta a Krim bizottságot, ahol, amelyben a LIBE szakbizottság tagjai is részt vesznek, és ott meghallgattuk az Europol, az Eurojust, illetve más képviselőket, hiszen azt látjuk, hogy a jelenlegi válság miatt ez egy, ez egy igen termékeny terület, és a maffia sajnos nagyon is fejlett módon bővíti a tevékenységét, a bizottság meg, pedig megpróbál fellépni a szervezet bűnözése szemben különböző jogalkotási eszközökkel. Borgéció úr, köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó felszólaláshoz kapcsolódnék, és figyelmet hívnék fel arra a bizottságra, amely működésének örüle, örülök, ugye itt az irányelvjavaslat kapcsán is utaltak, arra, hogy az Európai Uniós pénzek mosása, újrafelhasználása, ezzel kapcsolatos csalások, stb. hogy ezt is vizsgálják. A mi munkánk a Krim szakbizottságban pont ezzel foglalkozik, és a végén lesz dokumentáció. Tehát én tényleg ragaszkodom ahhoz, hogy nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a bűnszervezetek, a maffia jellegű bűnszervezetek hogyan épülnek be e, az ilyen tevékenységbe. Én egyébként a saját hazámban is nagyon, fogad, fog, nagyon sokat foglalkoztam a maffia ellenes ügyekkel, már akkor egyébként valami 20 évvel ezelőtt sokat beszélt a, a közvélemény az Európai Uniós pénzekkel kapcsolatos csalásokról, tehát azért tényleg e, volt itt bőven tennivaló, és elképzelem azt, hogy 20 év után milyen lehet a helyzet, hát biztos, hogy nem csökkent ezeknek a csalásoknak a száma. Viszont megragadom most az alkalmat, hogy egy másik kérdést is feltegyek önnek, a gyakorlatilag forró krumpliról van szó. Redding biztos asszony, nem tudom, ha is természetesen az egész bizottságra gondolok, hogy mi az önök véleménye arról, ami Franciaországban történik és ennek persze minden, a francia köztársaság minden diplomáciai képviseletén megvan a hatása. Egy a szatirikus francia heti lapban jelent meg valami, aminek a nyomán például Algéria például felfüggesztette a diplomáciai kapcsolatokat, tehát én nem akarok nagyon mély részletekbe menni, de annyit megtennék, hogy a Lisszaboni szerződés kettes cikkére utalok, és így kérem az ön véleményét. Itt ugye az alapjogi kartára hivatkoznak, és arra, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága az az alapjogokhoz tartozik. És a mi európai civilizációnkban is ez egy olyan alapjog és szabadság, amelyet minden lehetőséget felhasználva meg kell védeni, de természetesen megfelelő érzékenységgel eljárva. Hogyha valaki mondjuk egy vulgáris jelzővel illet egy filmet, vagy akármi, hát én a tudás, az információhoz való szabadságról is beszélek, és arról, hogy valaki kifejthesse a véleményét. Hát, hogy hackerek egész egyszerűen az interneten lebénítanak egy újságot, hogy az újságírók nem tudnak telefonálni, nem tudnak faxot küldeni, fogadni, senkivel sem tudnak kommunikálni, el vannak vágva a világtól. 2012-ben, hát ez botrányos, és Európában, ahol a jogállamiságról beszélünk, állandóan történhet ez meg. asszony. Vielen ähm, Köszönöm szépen. Egyrésztről Reding asszony nagyon jól hangzik az, amit hallottunk, az Európai Unió pénzügyi érdekének védelme. Bizonyára vannak itt hiányosságok. Ön 600 millió euróról beszélt ebből a körben. Ez egyrésztről ugye érthető. Másodszorban ugyanakkor szkeptikus vagyok. Ugyanis azt látom, illetőleg nagyon világosan szeretném tudni, hogy mi lesz ennek az egész politikának a működési köre. Mennyiben ugye gyakorlatilag a csalás már a legegyszerűbb dolgokban megvalósulhat. Tehát mi lesz ennek az új politikának a hatásköre, a hatája? Ezt világosan látnunk kellene. Nem tudom, hogy a helyes úton vagyunk-e, de meggyőzhetnek róla, hogyha ugye az Európai Ügyész Intézményéről beszélünk. Az én fogalmaim szerint ugye nem arról van szó, hogy van itt egy bizonyos terület, ennek a területnek a felügyeletére létrehozunk egy eh, Európai Ügyészt. És akkor ugye föl kell tennünk a kérdés, hogy mi van a nemzeti jogokkal, azok hogyan hatnak ezen a területen, mi van a jogállamiság alapelvei a tagállamokban. Én személyesen nem tudom elképzelni, hogy ezeken a nagyon korlátozott területeken egyáltalán érvényesülhet hatékonyan ilyen. Ami az európai ügyészt illeti, nyilvánvalóan fölmerül a harmonizációnak a kérdése is az igazság szolgáltatás területén, úgy általánosságban. Tehát lát-e ön itt előrelépést a tagállamoknak az orientációjában. Hajlandóak-e a tagállamok is lépéseket tenni ebbe az irányba? Ezt helyesnek tarthatnánk. Adott esetben teljesen más lenne akkor a tagállami ügyésznek a feladata a jövőben. Now it is up to... Köszönöm szépen. McIntyre asszony is szót kér, ha jól látom. Igen szerettem volna fölvetni valamit a főügyész témájában. Azt foglalkoztat, hogy megvan a veszélye annak, hogy megduplázzuk azt a munkát, amit a tagállamok végeznek, és ebben az esetben az Eurojust munkáját dupláznánk, illetve ismételnénk meg. támogatom az együttműködést, a koordinációt, a tagállami erőfeszítések összefogását, azonban az új intézmények létrehozásától óvakodnék, hiszen ezek költségesek, és nem igazán látom a valós hozzáadott értéket. Elnök, köszönöm szépen, most pedig biztos asszonynak adom vissza a szót, hogy válaszoljon az első kérdéscsoportra, és aztán áttérhetünk a másodikra, majd a harmadikra. Tessék, biztos asszony. Nos, kezdjük akkor a Európai Főügyész Hivatalával. Miért hozzuk létre ebben a konkrét projektben? Miért ne bővítsük általános határon átnyúló bűncselekményekkel kiegészítve? Nos, a szerződésből kell kiindulni, A szerződés teljesen egyértelműen, egyértelműen és nagyon helyesen korlátozza a lehetőségeinket, és ez már itt kapcsolódik Latford asszony kérdéséhez is. A szerződés miért nem megy tovább? Miért nem fog be bővebb területeket? Azért, mert a büntetőjogi igazságszolgáltatás kényes terület kapcsolódik a szubszidiaritáshoz, és ezért mondtam, és ismétlem meg újra, hogy nagyon is óvatosan kell eljárnunk. Nagyon oda kell figyelnünk a harmonizációs erőfeszítéseinkre a büntető jog területén. Jelenleg a szerződés azt mondja ki, hogy előreléphetünk, illetve előre is kell lépnünk olyan területeken, amelyek kapcsolódnak az Európai Uniós költségvetéshez, az MFF-hez, de ha ennél tovább akarunk lépni, akkor szerződésmódosításra van szükség. Logikus is, hogyha az ember végig gondolja, a határon átnyúló bűncselekmények, és ugye az elnökség is utalt nagyon sok ilyen, az elnök is utalt nagyon sok ilyen területre, ahol az Európai Uniónak vannak jogszabályai, ahhoz, hogy ezt a lépést meglépjük, ehhez szerződésmódosításra van szükség. Én támogatom a szerződésmódosítást, módosítást, de úgy gondolom, hogy a jelenlegi pillanatban jobb, hogyha lépésről lépésre haladunk, és csak addig nyújtózkodunk, ameddig azt a szerződés megengedi számunkra. Az elnök úr kérdése az Európai Nő pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozott hogy miért a 325-ös cikket választottuk jogalapnak. Hát egyszerű a válasz. Azért, mert ez az a cikk, amely minden tagállamot magába foglalja. Pontosan ezért lépünk fel ezen a ponton. Nem egy nemzeti költségvetés elleni támadásról van szó, vagy nem egy nemzeti szintű bűncselekményről, hanem a közös kasszáról van szó. El lehet képzelni azt, hogy ne vegyük fel a harcot az olyan bűncselekményekkel szemben, amelyek egy-egy tagállamban történnek, és az Európai Uniós költségvetés ellen lépnek föl. Hogyha más jogalapot használnánk, akkor ez lenne a helyzet, hiszen akkor ott lehet, ott van az opt-out lehetősége. Nem ez lenne a helyes eljárás. Mert ez ismét egy nem egységes rendszert hozna létre, és búvóhelyeket biztosítana. A 325-ös cikk olyan intézkedésekről szól, és itt idézek, amelyek elrettentő funkciót töltenek be, és itt az idézet vége már a megfogalmazás is a csalással kapcsolatos bűncselekmények témájában azt mutatja, hogy a büntetőjogi intézkedések alapjául szolgálhat ez a cikkely. Nézzük csak meg a szerződés evolúcióját. Az előző cikkek természetesen konkrétan kizártak olyan intézkedéseket, amelyek a nemzeti büntető jogot érintenék. Ez azonban a Lisszaboni szerződés előtti helyzet. A Lisszaboni szerződés adott cikkeje nem zárja ki már a nemzeti büntetőjog alkalmazását, ezeket fel lehet használni büntetőjogi eszközként, és ahogyan ezt már elmondtam az elnöknek adott válaszomban, rendkívül fontos, hogy minden tagállam részt vegyen ebben, hiszen az Európai Unió költségvetése elleni bűncselekményeket nem lehet más határon átnyúló bűncselekményekkel összevetni, de ezek az unió belső bűncselekményei és az egész Európai Uniós területet érintik. The question vonatkozott egy kérdés arra, hogy a nemzeti tagállamok hogyan fogják átültetni a nemzeti törvényeikbe ezt az irányelvet. Nos, mindig is szembe kell néznünk ezzel a problémával, akármilyen irányelvről legyen szó. Mindig fölmerül a kérdés, hogy ez hogyan kerül átültetésre. Természetesen a bizottság együttműködik a tagállamokkal, a jog átültetésének időszakában, és teljesen egyértelmű, hogy a bizottság, mint a szerződések őre, oda kell, hogy figyeljen arra, hogy az irányelvnek megfelelően járjanak el a tagállamok, különben az Európai Bírósághoz fordulhat. Az elnök úr ugyan szét akarta választani a különböző kérdéseket, A kérdések azonban jól mutatják, hogy néha nehéz beskatujázni a különböző dolgokat. Természetesen vannak átfedések. Sargentini asszony a jogi segély kérdését vetette föl, illetve arra kérdezett rá, hogy miért nem foglalkoztunk ezzel a témával a jogászhoz való hozzáféréssel kapcsolatos javaslatunkban. Nos, egyetértek, a jogi segítségnyújtás alapvető elem, az igazságos jogszolgáltatás egyik alapvető eleme, és mint ilyen szerepel is a szerződő a kartában, illetve az egyezményben. A jogászhoz való hozzáférési jog nál bonyolultabb a jogsegély kérdése. Itt egy sokkal részletesebb hatástanulmányra van szükség. Ez nem jelenti azt, hogy fekete lyukba kerültünk, nem jelenti azt, hogy nincs jogsegély, és nincsenek ezzel kapcsolatos szabályok. A jogi segítségnyújtáshoz való jogot előírja az egyezmény hatos cikke, illetve az egyezmény 47-es cikke. Ezen előírások alapján a tagállamok számára kötelező az, hogy a jogi segítségnyújtást biztosítsák bizonyos helyzetekben, méghozzá anélkül, hogy megkülönböztetnék az európai állampolgárokat. Az elemzés során azt láttuk, hogy az Európa Tanács ezen egyezményének eleme nem egységesen jelenik meg. A júniusi tanácsi ülés nyilatkozatában arra mutattam rá, hogy egy jogi eszközt kellene létrehozni a jogi segítségnyújtás témájában, és egy általánosabb szabályt kialakítani. Hiszen nagyon összetett a helyzet, nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között, és mielőtt hatástanulmányt végezhetnénk, részletes tanulmányt kell készíteni, összehasonlító elemekkel, amelyet aztán felhasználhatunk egy jogszabály javaslatban. Folyik ez a tanulmány? Tehát komolyan foglalkozunk a kérdéssel. Ez ismét kapcsolódik egy másik kérdéshez, a bizalom kérdéséhez. Because our system is not to replace national rules nem az a feladatunk, hogy európai szabályokkal váltsuk fel a nemzeti szabályokat. A rendszer minimumjogokat kíván előírni, és hidakat építeni a nemzeti rendszerek között. Természetesen ez ennek az alapja a bizalom. Hogyha nincs bizalom, akkor az egész rendszer összeomlik. arrest warrant hmm? where uh, uh, judges decide not Láttuk ezt az elfogató parancs esetében. Ha hiányzik a bizalom, a garantált jogokra vonatkozóan egy szomszédos államban, akkor nem hoznak meg bizonyos ítéleteket a bírák. Tehát a bizalom alapját adja minden erőfeszítésünknek. Pontosan ezért. Teljesen egyértelmű lett az, hogy egy másféle nyomonkövetési rendszerre van szükség, az Európai Uniós igazságszolgáltatási rendszerekre. Önök is tudják, hogy az Európai Szemeszter keretében nyomon követjük a gazdasági növekedést, a szociális és gazdasági fontosságú kérdéseket, illetve azt, hogy hogyan működik az adminisztráció. Segítjük azokat az országokat, amelyek egy megfelelő gazdasági rendszert kívánnak létrehozni, és arra a következtetésre jutottunk, hogy közvetlen kapcsolat van a, a polgári és administratív igazságszolgáltatás rossz funkcionálása, rossz működése, illetve a beruházástól való vonakodás között. És ebből született az a gondolat, hogy az európai szemeszter rendszerében ne csak olyan elemek legyenek, amelyek pusztán a gazdasághoz, illetve a szociális dimenzióhoz kapcsolódnak, hanem legyenek olyan elemek is, amelyek az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságára mutatnak. Az Európa Tanács szakértőivel közösen megnéztük, hogy mely elemek adhatnak ö, konkrét javaslatokat az egyes országok számára, illetve a polgári és kereskedelmi kérdésekben milyen reformokra van szükség. Ez egy igazságügyi eredménytábla. A múlt héten mutattam ezt be itt a parlamentben, illetve jelentettem be, valamint tegnap Bécsben a miniszterek találkozóján is szóltam erről, hiszen tegnap a 27 ország minisztere találkozott, illetve az Európa Tanács 20 országának tagjai, tehát igazságügyi kérdésekkel foglalkoztunk. Ez az eredménytábla lesz az első lépés. A második lépés segítséget nyújt a kopenhágai dilemmában. Mi is ez? Egyrészt vannak csatlakozó országok, nyomon követjük ezeket az országokat, és megpróbáljuk rávenni őket arra, rá kényszeríteni őket arra, hogy egy igazságügyi rendszert hozzanak létre. Tehát szoros a nyomon követés. Amint ezek az országok tagállamok lesznek, a beleszólási lehetőségeink korlátozottak lesznek. Azért, mert a szabálysértési eljárás, illetve a hetes cikkely között nincsen semmilyen köztes eszköz a kezünkben. Tehát az igazságügyi eredménytábla részben azt a célt is szolgálja, hogy második lépésben a kopenhágai dilemmából kihúzzon bennünket. Alkovály asszony a főgyész hivatalára kérdezett rá, illetve arra, hogy nem nincs átfedésben ez a Eurojust munkájával. Nos, a Eurojust egy laza szervezet a Nemzeti Ügyészek Együttműködésének laza szervezete helyes kezdeti lépés volt, a szorosabb együttműködés első lépése. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy az európai költségvetés elleni bűncselekmények kérdésében a nemzeti ügyész csak a határig, az ország határáig jut el, és hogyha a következő tagállamban, a szomszédos tagállamban nincsenek arra vonatkozó szabályok, hogy ez bűncselekményt jelent, akkor semmi nem történik. Tehát pontosan ezért szükség van erre a két lépésre. Először is azonosítani kell a bűncselekményt, majd a minimális szankciókat, és össze kell fogni az ügyészeket, hogy szorosabb legyen az együttműködés. Erre szükség van. A parlament és a tanács szövegeiben is ezt látjuk, a bizottság szövegeiben is. Szükség van tehát, hogy az Eurojust tovább fejlődjön egy európai ügyészi hivatallá a szerződés alapján. Tehát lépésről lépésre haladhatunk csak. Nem, tennék, nem szeretnék úgy tenni, mintha nem hallottam volna Morgenstern úr hozzászólását, hiszen ez a rendszerünk lényege. A médiában mindenki arról vitatkozik, hogy mit jelent a kreativitáshoz való jog, illetve a szatírához való jog, a sajtószabadság joga, valóban ez a demokrácia kulcsa, és pontosan ezért, ilyen esetekben ezért nagyon nehéz a megfelelő egyensúlyt megtartani. Volt újságíróként azt mondhatom, hogy egy valami nagyon is világos, a média szólás szabadsága a demokrácia szíve lelke. Commissioner, now we... Köszönöm szépen, biztos asszony. Most akkor még tartjuk az időbeosztásunkat ehhez a napirendi ponthoz. 5 óráig van időnk, de persze nem ez az utolsó pont a mai napi rendünkön, csak figyelmeztetek mindenkit. Ezután lesz egy másik, amely nem túl békés, ez is egy vitás, és egyáltalán nem jelentéktelen pont lesz. Tehát akkor most haladjunk tovább a második kérdéskörrel. Legalább tíz képviselő jelezte a kérdési, kérdezési szándékát. Azt javaslom, hogy mivel most már 12 főre bővült ez a lista, hogy mindenkinek két percet biztosítsunk. És akkor ezután biztos asszonynak még lesz ideje választ is adni a képviselők által felvetett kérdésekre és aggályokra. Miről lehet kérdezni? A. Eljáráshoz kapcsolódó jogok. B. Az adatok védelme és adatok visszatartása. Ducasz úr, aki az adatvédelmi kérdésért felelős, ő kezdi. Köszönöm szépen, tette fel a kérdést a képviselő, de köz, egy kis közbeszólás, egy 15 másodperces megjegyzés, elnök úr, a három témát, amit kiválasztottunk, szerintem bővíteni kellene. Rengeteg más témában is szeretnénk kérdéseket feltenni. Hát Reding asszony tárcája igen sok mindent átfog, Úgyhogy remélem, hogy most és 5 óra között lesz idő arra is, hogy egyéb kérdéseket föltegyünk. Elnök úr, hát a képviselők határozzák meg, hogy milyen témában teszünk fel kérdéseket. Az első körben rengeteg kérdés jött a pénzügyi témához, más dolgokat is felvetettek, és ez természetes, hogy egy második kérdéskört is tartunk, de mindenkinek tehát lesz lehetősége kérdezni. Próbáljanak meg összpontosítani minden olyan témára, ami fontos, hát a képviselő kezében van a döntés. Tehát akkor még egyszer Duce Szóré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek és nyilván az adatvédelemre fogok összpontosítani, ahogy várhatják. Először is köszönöm szépen ezt a szoros együttműködést, amit megtapasztaltunk a bizottsággal. Reding asszony kollégáival, és Reding asszonynak személyesen is köszönetet mondok, mert eh, egészen rendkívüli volt ez a munka. Tényleg csak az ön szavait ismételhetem, Reding asszony. Nagyon ambiciózus ez az idő beosztás, amit kitűztünk magunk elé, de hát szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy a minőség az mindig a legfontosabb. Nagyon nehéz ezt az egyensúlyt elérni, megteremteni, hogy minőségi munkát végezzünk, de hamar is. Megtesszük a tőlünk telhető legjobbat. Ami az irányelvet illeti, Említette ön is, hogy milyen választást kellett meghozniuk, hogy most rendelet legyen, vagy irányelv. Tudja ön, hogy az Európai Parlament szívesebben látott volna egyetlen egy jogi eszközt, mondjuk egy rendeletet, vagy bármit, ami az összes adatvédelmi aspektus lefedi, de természetesen tiszteletben tartjuk az önök döntését. Ön maga is elmondta, hogy az adatvédelem az gyakorlatilag egy csomag, tehát a parlament ragaszkodik ehhez a megközelítéshez, hogy egy csomagnak tekinti ezeket az intézkedéseket. Ha szükséges, akkor az Európai Parlament meg is védi ezt a megközelítést, hogy ez egy csomag legyen. Mit is értek ez alatt? Igen, aggasztó üzenetek érnek el minket a tanácsból, amelyek arról szólnak, hogy egy-két tagállamnak egyáltalán nem tetszik ez az irányelv, és nem szeretne előrelépni a témában. Ezért kérdezném önt, biztos asszony, hogy van-e további fejlemény a tanácsban a tárgyalások kapcsán az adatvédelmi irányelvről? Milyen szándékai vannak a tanácsnak, illetve az egyes tagállamoknak? És hogy mit tervez a bizottság, az is érdekelne, akkor, hogyha nem túl kedvező híreket hallunk. A második dolog, amit szerettem volna említeni, a következő ez még mindig a rendeletre vonatkozik, ugye hatalmas dossziéról van szó, rengeteg témát kell megvitatni, biztos majd a kollégák is fogják ezeket emlegetni. Az egyik ugye a híres delegált aktusok kérdése. Ön is tudja, Reding asszony, hogy az Európai Parlamentben az előadó, az árnyék előadók nem tartjuk elegendőnek azt a magyarázatot, amelyet a bizottság adott a delegált jogi aktusok kapcsán, bár ami az adatvédelmi rendeletet illeti. nem tudom, hogy egyáltalán ezekre szükségünk lenne, vagy ilyen sokra szükség lenne. Kérdezném a bizottságot, hogy van-e arra javaslata, hogy hogyan tudnánk valamilyen új mechanizmussal felváltani ezt, amely a technológiai hajladást is figyelembe veszi. Köszönöm szépen, Gál asszony következik. A bizottság alelnöke két dolgot említett, amelyek nagyon fontosak szerintem. Az egyik az európai elfogató parancs. Mit gondol, hogyha egy bíróság elutasítja ennek az elfogató parancsnak a használatát, akkor elkerülhet az ügy az Európai Bíróságra? Ez mondjuk megoldás lehet-e? én mondjuk arra az esetre utalok, amelyel ön is tisztában van, szerintem esetleg ez, erre gondolt, amikor ezt a kérdést említette, és a második dolog pedig ugye az úgynevezett kopenhágai dilemma, illetve az igazságügyi eredménytábla. A kopenhágai kritériumokon belül ugye szerepelt egy lehetőség, vagyis hát egy követelmény, hogy ugye a nemzeti kisebbségek jogait, jogaira oda kell figyelni. Na most, hogyha van egy ilyen igazságügyi eredménytábla, akkor mi lesz a helyzet? A bizottság mandátumában ez benne van, a tagállamokkal leülve mondjuk újra foglalkozhat ezzel, mert erre bizony nagy szükség van, legalábbis a mi véleményünk szerint, hogyha a példákat látjuk. Guillaume asszony következik. Elnök úr, nagyon rövid leszek, szerettem volna kérdezni. Nem erről szól a kérdésem, a, tulajdonképpen a negyedik kérdéskörbe tartozik, idézőjelbe, hát nem tudom, hogy most akkor kaphatok-e lehetőséget arra, hogy most föltegyem ebben a második kérdéskörben, vagy akkor később kapok szót, ha lesz egy negyedik forduló? Nem, nem, az elnök úr azt mondja, hogy most legyen szíves kérdezzen, Guillaume asszony. Mert én a romákkal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni. Jó, köszönöm szépen, elnök úr, nagyszerű, hát akkor így is megteszem. Nos, tehát megragadnám akkor ezt a lehetőséget, Reding asszony, hogy itt, itt van, és egy olyan témát említek, amelyről nagyon sokat beszélünk, és hát tényleg arról van szó, hogy mennyire hatékony az európai fellépés, amelyet látni szeretnénk, hogy azt, azt szeretnénk, hogy ez megerősödjön. Először is tehát az európai alapok abszorpciós szintjére vonatkozik, hát ez nem túl jó, nem túl magas hogyha megnézzük a vizsgálatokat ezzel kapcsolatban, hogy ezek milyen eredményt mutatnak. Szeretném tudni, hogy a jelenlegi eszközeinkkel, amelyeket mondjuk nem is biztos, hogy mobilizáltunk, eh, elegendő adminisztráció vagy más okok miatt, tehát hogy ön, hogyan, önök hogyan próbálnak szembeszállni ezzel a fontos nehézséggel. Nyilván szeretnék támogatni azt, hogy minél magasabb legyen az abszorpciós ráta. A másik pedig az, hogy nincsenek nemzeti integrációs stratégiák. Most már néhány hónapja kellene, hogy legyenek ezek kötelezően is ebben a témában. Tehát én azt szeretném látni, vagy azt szeretném tudni, hogy hogyan garantálják ennek a stratégiának, a roma stratégiának a végrehajtását, hogyan fogják értékelni azt, kiértékelni azt, hogy valóban sikerült előrelépni a romák integrációja terén a stratégia megvalósításával, illetve az is érdekel, hogy lesz-e újfajta európai megközelítés, például a gazdasági ö, téren, tehát a munkaerőpiacra való visszatérés, és így tovább, de a témához kapcsolódik még mondjuk az is, hogy együttműködést alakítsanak ki, vagy mondjuk mikrohiteleket biztosítsanak, vagy felkészüljenek, segítséget nyújtsanak olyan tagállamoknak, amelyek nem készültek fel a migrációra, illetve a maffiaszerű hálózatokkal hogyan tudnak szembeszállni, és így tovább. És a másik, hogy hogyan tudnának, tudnának közösen kidolgozni egyéb dolgokat, hát ezeket szerettem volna feltenni. Keller asszony. Thank you. Also on Roma. Um... Köszönöm szépen, én is a Roma kérdéshez kapcsolódnék. Franciaország és Románia egyességet kötött a romák visszafolytását, illetően szeretném tudni, hogy önnek mi a véleménye erről, hiszen a francia hatóságokkal kapcsolatban áll másodszorban, és ez inkább az adatokra vonatkozik. Az Europol felülvizsgálata. Az Europol azt mondja, hogy több adatot szeretnének megosztani több partnerrel, magán ö, entitásokkal, harmadik országokkal, kényes adatokat és érzékeny jellegű adatokat is meg akarnak osztani, összevonni adatbázisokat, stb. Tehát úgy tűnik, hogy ez némileg az adatvédelem ellenében hat. Szeretném tudni, hogy ön szerint ez megfelel az adatvédelmi irányelvnek, és mi a véleménye az Európol felülvizsgálatáról. Mulțumesc. <clears throat> Eu aș, de, aș dori să mă refer pe scurt la trei chestiuni. Csak nagyon röviden, egy-két kérdésre szeretnék rámutatni. Nos, először is Mit gondol a jog érvényesítésének biztosításáról? Ugye erről szó volt Strasbourgban, továbbra is tartja ezt a javaslatot, vagy sem? Aztán, bár ugye nincsen túlságosan időnk, nagyon röviden beszéltünk a romák kérdéséről, és szeretném elmondani, hogy a megoldás nem az, hogy bizonyos tagállamok hatáskörét meghaladjuk, hanem egy európai szintű együttműködésre van szükség, és beven, be kell venni a megoldásba a romák közösségét is. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a helyi hatóságokat is bevonjuk a megoldás megtalálásába, és azokat az országokat, ahol a roma közösségek élnek, illetve az ezzel kapcsolatos, a témával kapcsolatos szakértők véleményét is ki kell kérni. A javaslatot nem koronázhatja a siker, anélkül, hogy konkrét fellépések történének ezen a területen. És végül egy utolsó kérdés. Mi az állásfoglalása a Schengeni térséghez való csatlakozás témájában Románia és Bulgária országaira gondolok, azt hiszem, hogy az ezzel kapcsolatos nyilatkozat veszélyes vizekre vezethet. Tudom, hogy a Leopold épület előtt voltak plakátok, xenofób plakátok, amelyek arra ösztönzik a belga lakosságot, hogy a románok és a bolgárok Schengeni zónához, térséghez való csatlakozását ellenezzék, ezt nagyon veszélyesnek tartom. Mi az álláspontja? Az Európai Bizottság hivatalosan soha nem ellenezte Bulgária és Románia csatlakozását. Thank you, uh, Mrs. Danoka köszönöm szépen. Reding asszony, én is szeretnék utalni az ön múlt heti állásfoglalására Strasbourgban erre, amikor erre az új, erről az új mechanizmusról beszélt, hogy hogyan lehetne a jogállamiságot védeni a EU 27 tagállamában. Talán erről egy picit azért többet is mondhatna, hogy ez pontosan mit akar. és milyen része van ebben az ügyészségnek. Az én kérdésem, meg egyébként a véleményemet is elmondom, tehát szerintem egyfajta monitoring végrehajtási mechanizmust kellene működésbe léptettünk, hogy lássuk a szerződés, illetve a karta végrehajtását, hogy ez hogyan alakul. Mindannyian tudjuk, hogy vannak akadályai, a végrehajtásnak, és talán önnek vannak gondolatai arról is, hogy hogyan lehetne az akadályokon túllépni. Gönc asszony következik. Köszönöm szépen, nagyon fegyelmezett akartam lenni, és a negyedik kérdéskörre tartogatni a kérdésemet, de egyre sűrös, sürgősebb lett, úgyhogy most fölteszem. Két kérdésem van, az egyik mindenképpen szerettem volna rákérdezni az igazságügyi eredménytáblára és a kopenhágai dilemára is. De ön azt mondta, hogy a plenár, ezt, ezt megemlítette a romániai vita végén a plenárison, és köszönöm szépen az információkat, amelyeket akkor adott. Viszont szeretném, hogyha többet beszélne erről, hogy mi történne, hogyha meg lenne ez az eredménytábla, milyen következményei lennének ennek, tehát hogyan kívánnak tovább lépni. Ez az egyik. A második dolog, van-e valami fajta munkatervük, a kopenhágai dilemmával kapcsolatban, mert erről már ugye nagyon sokat beszéltünk, régóta kéri a parlament ezt. És akkor a második kérdésem, ami a roma kérdéshez kapcsolódik, ugye megszületett egy jelentés, amelyben összefoglalták az adatokat, amelyeket a Világbank, az UNDP és más szervezetek gyűjtöttek. De nekem az volt a benyomásom, hogy nem kapott ez elég publicitás, nem volt elég nagy hírverés a tagállamokban. Érdekelnének az önök tervei a jövőre vonatkozóan, hogyan kívánják ezt folytatni, bekívánják vonni az intézményeket ebbe, vagy sem, mert szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy lássuk, hogy a Világbank, az UNDP is legyen részese ennek a csapatnak, mert ők dolgozták ki a gazdasági és szociális kérdéseit ennek az adatgyűjtésnek. Arról is nagyon szívesen hallanék, hogy mit, milyen tanulságokat vontak le eh, ezekben az adatoknak az elemzéséből, hogyan értelmezik ezeket az adatokat, és hogyan használják fel az adatokat a további munkájukban, illetve a párbeszédben, amelyet az egyes tagállamokkal folytatnak. Az is érdekelne, hogy a roma stratégia végrehajtásáról általánosságban mi a véleményük. Intvált asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék Reding asszonytól egy kérdést, eh, Reding asszonytól kérdezni valamit az adatvédelemmel kapcsolatban. Ennek, mint hogyha két lábon kéne állnia, de csak az egyik láb működik, az egyik lábjáról képes. Ha jól tudom, akkor a tanács most kezd ezzel foglalkozni, de nagyon aggaszt engem, hogy fel fog borulni az egyensúly. Számomra elfogadhatatlan bármilyen intézkedést elfogadni, ami a rendőri és az igazságügyi együttműködést előre viszi, amíg ezt nem tudjuk ellensúlyozni jó adatvédelmi szabályokkal. Hát nem tudom, a bizottságnak erről mi a véleménye. Ez az egyik kérdésem. A másik pedig többet kellene hallanunk valaminek a nemzetközi dimenziójáról, az adatvédelemnek a nemzetközi dimenziójáról. Nagyon nagy probléma ez, és ezt a jelenlegi adatvédelmi csomag nem fogja megoldani. Ezt már most tudjuk. Tudjuk, hogy az adatok hozzáférhetőek, és hozzá is férnek harmadik országok ezekhez az adatokhoz, anélkül, hogy nekünk bármiféle ellenőrzésünk lenne a helyzet fölött. És nem csak az USA-ra gondolok, hanem más nagy kereskedelmi partnerekre is, Kína, India és akár milyen országot sorolhatnék itt. Ugyanúgy, mint a kollégáim, én is szeretnék többet hallani a nemrégiben történtekről Franciaországban, tehát hogy romákat utasítottak ki, és az is érdekelne végül, hogy biztos asszony szándékában áll-e valami fajta roadmap hozni a melegek, transzexuálisok jogairól, ugyanúgy, mint a más roadmapek. Köszönöm, hogy az elnök úr Járóka asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök asszony, Hoz több kérdésem is van, az egyik természetesen Franciaország. Nem tudom, hogy hol tartanak most a francia a folytatott tárgyalásokban, mit kíván a francia kormány tenni, hol állnak az, a roma stratégiájukkal, és így tovább. A másik pedig, ami a romákat illeti, én csak szeretném még egyszer kiemelni azt, hogy itt az idő hogy beszéljünk arról, hogy hogyan is fog ez működni a gyakorlatban, különösképpen a több éves pénzügyi keretben több téma van itt, amiről beszélni kell. Ha ezeket az ügyeket nem fogjuk megoldani, akkor nem lesz megoldás. Például az operatív programokat ki kell egészíteni, elég finanszírozást kell biztosítani, meg kell, azt garantálni kell, hogy mindenütt tükröződjenek ezek a stratégiák. A következő éves jelentésben szerepeljen ez a bizottság jelentésébre gondolok, tehát a romák helyzete. Aztán mi van a task force a bizottságon belül. Szerintem nagyon érdekes, hogy az ön főigazgatósága ugye a felelős ezért, tehát gyakorlatilag az Európai Roma Stratégiáért felelős legfontosabb igazgatóság, és akkor vannak más főigazgatóságok, amelyek összeállítanak programokat, de ezeket senki nem ismeri, vagy esetleg az önök csapata nem ismeri ezeket a programokat. Tehát nem tudom, hogy a Task Force hogyan tudna segíteni ebben, hogy az információt a bizottságon belül is szétosszák mindenkinek. És ma délelőtt Danok jelentéséről beszéltünk, az alapjogi ügynökségről, amely a, például ugye a roma kérdésben a legfontosabb monitoring testület. Hát az volt a benyomásom, vagy nem tudom, erről beszéltünk, hogy a, az alapjogi ügynökség szerepe vagy feladatai már így is bővebbek, mint amit a gyakorlatban meg tudnak tenni. És pontosan ez a helyzet a roma kérdésben is. Már a tavalyi évben is láttuk, hogy mennyire fontos lenne a megfelelő monitoring. És hát erről és Franciaországról rengeteget beszélhetnék, de körülbelül így, ezek a kérdései nagyon fontos, hogy ezekkel foglalkozzanak. Köszönöm szépen, Romero úr. Gracias, señor presidente. Este primer eh, comentario... Köszönöm szépen, elnök úr Csak kevés időm maradt a hozzászólásomra, de ennek ellenére szeretném azt kérni önöktől, hogy fontolják meg, hogy az első kérdés körben jelentkeztem már szólásra, és ha sokkal több időt irányoztunk elő a kérdésekre, erre most már nem jut ennyi idő, amit nem tartok túl igazságoságosnak. Sargentini asszony által elmondottakat szeretném újra felvenni a napirendre. Itt várom az eljárásjogi garanciákat, és ami engem különösen érdekelne, az az, hogy ön ugyebár semmit sem mondott arról, hogy ebben a jogalkotási időszakban születik-e valami konkrét előrelépés, döntés a jogi támogatásról, képviseletről. Mikor terveznek ezzel kapcsolatban jogszabályalkotást? amit az eljárásjogi garanciákról mondott, az ugye egy menetrend volt, de hát ebben nem állapodtak meg a tagállamok, most pedig itt van eh, a jogi képviselethez való hozzáférésről szóló irányelv. Eh, nyilvánvalóan ez nem működhet jogi képviselet ügyvéd nélkül. Ez egy nagyon bonyolult téma, ezzel kapcsolatban vannak már tanulmányok, amelyek a bizottság megbízásából készültek, és amelyek felmutatják ennek a témának a komplexitását, ezért úgy gondoljuk, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezmény nem tesz különbséget az ügyvédhez, a jogi képviselethez való hozzáférés, és általában az ingyenes, térítésmentes jogi képviselethez való hozzáférés között. Hogy ezt utóbbit most kiveszik a javaslatból, ez megengedhetetlen, hiszen ez azt jelenteni, hogy nem kapnak sokan jogi képviseletet az eljárás során. Amit ezzel kapcsolatban mondott, a számunkra aggodalmat keltő amit az európai elfogató parancsal kapcsolatban mondott. Hiszen a bizottság a szerződéseknek az őre. A bizottság milyen döntéseket kíván hozni ezen a területen, és milyen kezdeményezéssel kíván élni az európai elfogató parancsal kapcsolatban. Tudom, hogy kevés az időnk, de mégiscsak szerettem volna a nőkkel szembeni erőszak kapcsán is feltenni egy kérdést. a költségvetési programban semmi sem hangzik el az áldozat védelemről. Van természetesen a Daphne program, de hát Redding asszony, el szeretném önnek mondani, hogy nagyon is üdvözölnénk, hogyha az áldozatvédelmi csomagot be tudnák mutatni. A Daphne programnak ugyanaz a költségvetése, mint az előző több éves pénzügyi keret során volt. Tehát 2007 óta ez a költségvetés, a források egyáltalán nem növekedtek. A kábítószerfogyasztás megelőzéséről külön szólnak, ez kitűnő, hiszen itt egy egészségügyi kérdésről van szó, hiszen a drogok az egészségre károsak, de mégis azt vártuk volna, hogy a nők elleni erőszak is hangsúlyosabb szerepet kap. Hogyha ez a téma benne lett volna az állatvédelmi csomagba, akkor növelték volna a költségvetési forrásokat. Ha mindenki így betartaná az idejét, akkor nagyon jól haladnánk előre. A bizottságnak, hogyha csak egyetlen egy valamire kell válaszolni, akkor könnyebb egy kérdéskörben ezt megtenni, de amikor mondjuk legalább három különböző témáról szólnak a kérdések, mint a mostani helyzetben, hát akkor nagyon nehéz a vitát strukturálni valahogy, hogy garantáljuk, hogy mindenki, aki kérdést kíván feltenni, feltehesse ezt a kérdést. Néha vissza kell térni még az előző kérdéskörhöz. Igaz, hogy az első kérdéskör az bizony 1 óra 15 percig tartott, és most hogy az összes többi kérdésre is időt kell szakítani, amelyekre nem volt lehetőség az első körben. Hallottuk például ugye a roma ügyel kapcsolatos kérdéseket most, de még mindig van egy kis időnk, vannak tehát, hogyha vannak olyan kollégák, akik kérdéseket kívánnak, további kérdéseket kívánok feltenni, akkor erre azért lesz idő, van idő, megtehetik. elnökként nekem az a feladatom, hogy én garantáljam mindenkinek a jogát a kérdésfeltevéshez, de mondom még egyszer, hogy ragaszkodnunk kell a napirendünkön erre a vitára biztosított idő kerethez. És természetesen mások idejét is tiszteletben kell tartanunk. Nagyon gyakran előfordul, felmerül ez a probléma, hogy a szakbizottságban a képviselők felteszik a saját kérdésüket, és aztán a választ mondjuk meghallgatják, de utána elmennek a teremből, a vita többi részét nem hallgatják meg, vagy a válaszok többi részét nem hallgatják meg. Morvai asszony. Köszönöm szépen. Hát nem tudom, hogy ez már az ötödik vagy a hatodik alkalom, amikor megpróbálom összefoglalni azokat a tényeket, amelyek számomra a legdöbbenetesebbnek tűnnek az Európai Unió történelmében az igazságügyi együttműködés, bírói együttműködés ügyekben területén. Nagyon örülök, hogy Gál és más magyar képviselőkkel, európai parlamenti képviselőkkel egyesítettük erőinket. Elnézést kérek mindenkitől, akik már sokszor hallották ennek a sokkoló ügynek a részleteit. Egy ír-magyar állampolgárról, Magyar ügyről van szó, egy ír állampolgár eljött Magyarországra, és tényleg teljesen felelőtlen módon egy két és egy öt éves kisgyereket elgázolt. A gyerekek a nagymamájukkal tartózkodtak a járdán. Az édesanyja és az édesapa tehát kettő gyermekét vesztette el e, ennek a felelőtlen vezetésnek a következtében, a balesetnek a következtében, akkor mind a két kisgyermek az életét vesztette, mondom még egyszer. Magyarország lehetővé tette azt ennek az ír állampolgárságú személynek, hogy távozzon a hazájába, e, mondjuk azt, hogy óvadékletétele után három év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Ez az illető most Írországban tartózkodik, és Írország visszautasítja az illető kiadatását Magyarországnak, és azt is visszautasítja Írország, hogy az illető letöltse a börtönbüntetését Írországban. Mit jelent ez? Elkövetett valaki egy bűncselekményt, és ezt nem követi a büntetés. Ön a Magyar Igazságügyi Minisztériummal együtt dolgozott, két hónappal ezelőtt ültek le, ott volt az ön fotója, beszéltek a várakozás, az elvárásokról, és így tovább. Engem nagyon érdekel, hogy mit sikerült elérniük ebben az ügyben. Ön képviseli például az áldozatok jogait mindig. Kérdezem, hogy most akkor mit ajánl ezeknek a szülőknek, kedves Reding asszony, van a szülőknek lehetősége arra, hogy ügyvédet fogadjanak, és tovább vigyék az ügyüket? Én Gálasszony kérdését ismétlem még egyszer. Elmehetnek a luxemburgi bíróságra, vagy elmehetnek Strasbourgba esetleg az emberi jogi bíróságra, vagy önhöz forduljanak? Ön szerint, mint igazságügyi szakértő szerint milyen esélye van ezeknek a szülőknek, kihez forduljanak? Van az Európai Uniós rendszerben lehetőségük ügyvédhez fordulni? Egy olyan rendszerben, amely ennyire fontosnak tartja, hogy az áldozatok jogait képviselje valaki. Úgyhogy kérdezzen biztos asszony, hogy mi az ön véleménye az ügyről. Köszönöm.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 Sajnos eh, az idő kiosztása az nem sikerült túlzottan jól, de nem csak az az egyetlen probléma, hogy kevés az időnk. Hogyha négy óránk lenne a vitára, akkor is az derül neki a végén, hogy kevés az idő. Úgy gondolom, hogy képviselőként mindenképpen fegyelmezettebben kell, hogy fellépjünk, és azokra a témákra kell koncentrálnunk, amelyeknek a tárgyalását bejelentettük előre, hogy aztán minden eh, kérdésre megfelelő válasz érkezhessen. Éppen ezért én egy témakörre korlátoznám a hozzászólásomat. Az egész vitában egy ponttal nem foglalkozunk. Mi van a tagállamokkal? Nagyon jó hallani, Sargentini asszony is beszélt róla, hogy itt most különböző eljárásjogi kérdésekről beszélünk, de hát a tagállamok itt nem vannak maradva. Az Európolnál, most már azt tervezzük, hogy egyre többet biztosítunk az adatgyűjtés, adatvédelem területén, az igazságügyi területen. Itt most csak az irányelvre utalnék, de hát gyakran a terheltek, a vádlottak adatainak átadása esetén a tagállamok rálépnek a fékre. Hogyan tudjuk a tagállamokra nehezedő nyomást növelni annak érdekében, hogy itt változás legyen? Mi a helyzet a terheltek vádlottak jogainak védelmével? Úgy gondolom, hogy mi parlamentként és bizottságként mindenképpen világosabb nyelvet kell beszélnünk ebben a kérdésben, ugyanis nem engedhetjük meg azt, hogy különböző adatok gyűjtésére bármilyen célból lehetőségeket biztosítunk, aztán pedig az áldozatok, terheltek, vádlottak jogainak a védelme az csorbát szenved. Azt kell, hogy mondjam, Európa csak akkor fog tudni megfelelően működni, hogyha a tagállamok is együttműködnek és nem lépnek állandóan a fékre. Okay, now return. Nos, nézzük a válaszokat. Biztos az, hogy a szó. Nos, tisztelt elnök úr! Megpróbálok választ adni a kérdésekre, és valóban nem bigfa nyelven, hanem valós válaszokkal kell szolgálnom. Nézzük, adatvédelem. A tervem elég egyértelmű, elég egyszerű. A csomag megközelítésért fogok harcolni. Természetesen vannak tagállamok, amelyek nem igazán tudják elfogadni a bizottsági javaslatot, vannak olyanok, amelyek a folyamat elején megpróbálták az irányelvet kiszűrni, és csak a rendelettel dolgozni. De ezt az informális ülésen meg lehetett akadályozni, ahol az elnök is részt vett, az önök szakbizottságának elnöke. Mindig is egyértelmű volt számunkra a szerződés értelmében, hogy a kereskedelmi kérdésekben, a magán jogi kérdésekben és a közügyekben is ugyanolyan jogok vannak. A szerződés nem tesz különbséget ezek között, tehát a szerződést alkalmazzuk. Második megjegyzésem, az irányelvet ki kell terjeszteni a rendőri rendfenntartó szervek általi információcserére, nemzeti információcserére, és amikor a rendfenntartási szervekkel beszélek, akkor azt, azt mondják, hogy nem lehet megkülönböztetni a helyi adatokat, illetve azokat az adatokat, amelyek határon átnyúló amelyeknek határon átnyúló hatása van, tehát kettőz, megkettőznénk a munkát, hogyha ezeket külön kellene választani. Az adatok ugyanazt, arra, ugyanazt a, ugyanaz a szabály takarja ezeket az adatokat, tehát nem szeretnénk további administratív terheket róni a rendfenntartó szervekre, anélkül, hogy ez eredményt produkálna. Elég egyértelműen fogalmaztam én is, önök is, és ez így nagyon helyes. Nézzük, a felhatalmazáson alapú jogi aktusok kérdése. Nos, úgy gondolom, hogyha van olyan kérdés, amelyben a parlament egyetért a tanácsal, akkor ez az. Amikor egy jogszabályt megfogalmazunk, akkor azt akarjuk, hogy ez a jogszabály a lehető legjobb legyen, amelyet aztán el lehet fogadni, Különösen, hogyha a rendelet létrehozásáról van szó, amely ugye közvetlenül alkalmazandó, és önök is tudják, hogy mennyi erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy ez közvetlenül alkalmazandó törvény legyen. Nos, nem akarunk hat hónaponként visszatérni erre a rendeletre, és felülvizsgálni a jogszabályt technikai szempontból semleges kell, hogy legyen az ilyen jogszabály. Fontos, hogy a gyakorlatban alkalmazható legyen, anélkül, hogy minden egyes alkalommal reformhoz vezessen a törvény alkalmazása. Pontosan ezért alkalmaztam a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és a végrehajtási aktusokat, amely benne van a szerződésben, tehát nem, ez nem egy bizottsági ötlet. Hogyha megnézik, hogy hova tettem be a felhatalmazáson alapuló jogi aktust a szövegbe, akkor azt látják, hogy minden egyes alkalommal, tehát soha nem fontos vagy stratégiai elemek esetében. Ennek mindig a szöveg törzsanyagában kell lennie, és mindig is megbeszéljük a tanácsal és a parlamenttel, hogy mik a stratégiai elemek. Lehet, hogy ö, amit mi stratégiai elemnek tartunk, azt önök nem, és vice versa. De az eljárás során nagyon egyértelmű volt, hogy semmilyen fontos vagy stratégiai elem nem kerülhet feltalmazáson alapuló jogi aktus keretébe, hanem a technikai kérdésekről van szó, amelyek változhatnak, amelyekre reagálni kell, és Nézzük meg, hogy mi van benne az új szerződésben. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat csak a szerződés alapján lehet alkalmazni, a törvény alapján, illetve a tanács és a parlament jóváhagyásával. Tehát nem arról van szó, hogy a bizottság egyedül ül valahol, és igazgatja az állampolgárokat. meghatározott szerepekről van szó, és meg kell nézni, hogy kellő mértékben jártunk el, vagy sem. Csak az Európai Parlament és a tagállamok ellenőrzése mellett alkalmazandó ez az intézkedés, ez az aktus. És számomra ez az, ami nagyon fontos, ami alapvetően fontos, az benne van közvetlenül a rendelet törzsanyagában. Aztán harmadik országokra vonatkozó kérdés. Igen. És hogy miért is van szükség nagyon is erős, határozott európai törvényekre, azért, hogy szembenézhessünk a világ más részeivel kontinensként, kontinentális szabályokkal, mert hogyha különböző jogszabályok vannak érvényben, akkor semmilyen eredményt nem tudunk felmutatni. Tehát pontosan ezért van szükség erre az erős jogszabályra. Aztán mi a helyzet az Európai Uniós intézményekkel, mi a helyzet a eurojust és így tovább. Nos, először is az európai intézményeket lefedi a rendelet, amint megszületik az új törvény, ezt a rendeletet igazítani kell az új törvényhez, ugye ez egyértelmű. És ugyanez vonatkozik az ügynökségekre, mint például a Europolra. A 2012-es közleményünkben már elmondtuk, hogy konzultációt fogunk indítani minden érdekelt féllel, tehát nem lesznek kivételek. Az általánosan elfogadott szabályokat mindenkinek tiszteletben kell tartania. Mindenkinek, aki az európai állampolgárokkal dolgozik, vagy velük együttműködik, kapcsolatban áll. Nézzük, az európai elfogató parancs. Miért van szükség európai döntésekre, közösségi döntésekre? Kormányközi döntések helyett Nos, pontosan azért, hogy a jogalkalmazásban megmutatkozó eltéréseket kiküszöböljük. Ott van a Lisszaboni szerződés, és azóta megvan erre a lehetőségünk. Türelmetlen vagyok, önök is türelmetlenek. Pusztán két éve van kezünkben az a lehetőség, hogy európai törvényeket hozzunk. Minden, amit korábban tettünk, az kormányközi szinten valósult meg, és a legtöbb kritika, amit hallok, a tagállamokat érinti, azért, mert kormányközi megállapodások értelmében járnak el, és ahogyan tudjuk, ezek nem tökéletesek. ezekben az esetekben egy dolgot tehetek, ez pedig az, hogy a két ellentétes véleményt megpróbálom egy síkra terelni, de nem lehet kényszeríteni őket. Erre, ehhez európai törvényekre van szükség. És ezért most minden európai törvények keretében fogalmazódik meg, és pontosan ezért 2014-ben lezajlik majd a kormányközi szabályok liszabonizálása. Hát, jól fogunk szórakozni, idézőjelben mondva, hiszen ez mind azt jelenti majd, hogy automatikusan megváltoznak a kormányközi megállapodások, és Európai Uniós szintű törvényekké válnak. A tagállamokkal nagyon sok tárgyalásra sor kerül majd ezen problémák miatt. Aztán a kopenhágai kritérium, az igazságszolgáltatási rendszer működése, kisebbségek, a korrupció ellenő harc. Nos, elég egyértelműen elmondtam, hogy sajnálattal látom, hogy amikor tagállammá válik egy ország, akkor nincsen már semmilyen más hatáskörünk, és pontosan ezért van szükség európai szintű törvényekre, hogy feléphessünk a hibák esetén. Ezért azt javasoltam, hogy egy több lépcsős folyamatban hozzuk létre az eredménytáblát, és ennek elég egyértelmű az indoklása, a hatékony igazságszolgáltatási rendszer gazdasági előnyöket hoz, tehát ez az első megközelítés. A gazdasági vitáink, megbeszéléseink keretében kell vizsgálnunk ezt az igazságügyi e, eredménytáblát az európai szemeszter keretén belül, és ez fejlődhet majd tovább az igazságügyi rendszer más elemeit is bevéve, amelyek nem kapcsolódnak konkrétan vagy kizárólagosan a gazdasági aspektusokhoz. Schengen. A képviselő úr már elhagyta a termet, de azért fontosnak tartom, hogy választ adjak a kérdésére. Sok a félreértés ebben a témában, és nagyon fontos témáról van szó. Önök is jól tudják, hogy a bizottság technikai elemzést készít, megvizsgálja, hogy egy adott tagállam határai technikai szempontból készen állnak-e arra, hogy belépjen az ország a Schengeni rendszerbe. Ez pedig alapvetően azt jelenti, hogy a külső határok technikai védelme biztosította. Ezt a munkát elvégeztük, és a bizottság elég egyértelműen kimondta, hogy a két kérdéses tagállam, Bulgária és Románia technikai szempontból megfelelnek a kritériumoknak. A politikai döntés. A politikai döntést a tagállamok hozzák meg egyöntető, egyhangú döntése, tehát nem a technikai aspektusokról, hanem politikai aspektusok alapján, és itt, ahogyan önök is tudják, a belügyminiszterek napirendjéről ezt törölték, ezt a pontot, tehát el tudják képzelni, hogy milyen politikai viták övezik a Schengeni térség bővítését. A roma kérdés lesz az utolsó, amire majd választ adok, és előtte szeretnék a többi kérdésre reagálni. A Bécsi alapjogi ügynökség nagyon fontos. Rendkívül fontos munkát végez, amely nekem személy szerint is sok segítséget nyújt, hiszen nem ismeretesek számomra a részletek, szükségem van tehát kézzelfogható elemzésre, adatokra, amelyet az alapjogi ügynökségtől kapunk. Önök is tudják, hogy bizonyos tagállamokkal nincs egyetértés, az alapjogi ügynökséget illetően, illetve a munkaprogramjukat illetően. Önök is tudják, hogy a tagállamoknak egyöntetűen dönteniük kell a tanácson belül az alapjogi ügynökség munkaprogramjáról. Például a tematikus területeket, mint a rendőri együttműködés, az igazságszolgáltatási együttműködés büntetőjogi kérdésekben Ezeket kivették a, az alapjogi ügynökség munkaprogramjából, ezt megtehetik, és joggal kérhetik azt, hogy ilyen feladatokat végezzenek. Tehát ugye ez ismét vitákat, vitákhoz vezet a tagállamokkal. Nézzük a DAFNE program a következő. A bizottság célja nem az, hogy megszakítsa a DAFNE programot, hanem a jogok és állampolgárok program keretében kívánja folytatni. Ez a DAFNE alapjogok, az állampolgárság, alapjogok és állampolgárság, illetve a progressz két eleme, valamint a megkülönböztetés, a diszkrimináció és a nemek közötti esélyegyenlőség programoknak a folytatása ez. Szinergiát szeretnénk létrehozni az adott programok között, egyszerűsíteni az eljárásrendet azért, hogy a végén több pénz álljon rendelkezésünkre, én azon kevesek azon kevés programok közé tartozik ez, amelynek nem csökkent a büdzséje. Mi fog történni végül a parlament és a tanács között? Az már egy másik történet, de a bizottság mindegyik adott program esetében, amely a jogokkal, az állampolgársággal, a nők kérdésével foglalkozik, a bizottság ezeken a területeken nem csökkentette a költségvetési kereteket. A DAFNE jogok és állampolgárság program keretében további konkrét célkitűzésekkel bővül, esetleg elképzelhetőnek tartom, hogy ez lesz a tárgyalások eredménye, bár nem feltétlenül ebbe az irányba akartunk haladni, de ezért nem fogok háborúzni, hogyha a jogalkotók, a tanács és a parlament, parlament ezt szeretné hám legyen. Ami az LGTB ö, úti tervet illeti, nos, ezzel kapcsolatban két aspektusra összpontosítanék. Egyrészt az Európai Uniós törvények megvalósítása, a diszkriminációmentesség, szexuális hovatartozás alapján, ez egy szerződésbeli elv, illetve az európai törvények alapelve szabálysértési eljárást indítottam bizonyos tagállamok ellen, amelyek nem alkalmazták megfelelően a szabad mozgásra vonatkozó irányelvet. Egyértelműen léptem fel, akkor is, amikor diszkrimináció érte ezt az adott közösséget, az LGTB közösséget. Ha olvasták a javaslataimat, akkor tudják, hogy ezek mindig nemi szempontból semlegesek, és ez azt jelenti, hogy jogokkal ruházzák fel az embereket, például a matrimoniális vagyonjogokat, vagyonjogokra gondolok, a bizottság javaslata megszületik, és utána természetesen a tanács és a parlament vitája követi a kijelölt utat. Legal aid. Yeah, I don't know where I... Ami a jogi segítségnyújtás kérdését illeti, nem találom most a jegyzeteimet, de fejből is el tudom mondani. Már elmondtam, hogy mit teszünk, és ezen a területen és miért van szükség az elemzésre. Studies. No, there is no real study. Nincs. Mostanáig nem született tanulmány, és nem lehet tehát jogi javaslatot tenni, pedig ezt szeretném. Leírtam fehéren-feketén, hogy ezt meg fogom tenni 2013-ban. És akkor most nézzük a roma kérdést. Yes, the situation is not satisfactory. Igen, nem kielégítő a helyzet. Úgy tűnik, hogy a tagállamok nem alkalmazták vagy ültették át a nemzeti roma stratégiákat kellőképpen vagy teljes mértékben. Igen, az integráció problémája még nem oldódott meg. És a roma gyerekek még mindig nem járnak iskolába, és ugye ez lehet a probléma megoldásának a kulcsa, hogy ezt elkerüljük a következő generációkban. Augusztusban, a nyár folyamán méreható megbeszéléseket folytattam a francia kormány belügyminiszterével, kollégámmal, és ezek alapján az új francia törvény, amely a szabad mozgást írja elő, alkalmazásra került. Ez nem oldja meg az integráció problémáját, hiszen ez csak az egyéni jogokra vonatkozik, az európai állampolgárok személyes jogaira, miszerint is nem utasíthatják ki őket egy tagállamból a bíróság fellépése nélkül, illetve anélkül, hogy az adott személynek joga lenne bírósági meghallgatáshoz. ezért több lépést irányoztunk elő. Először is a nemzeti roma stratégiák elemzése megvalósul, ígérethez hűen. Emlékeznek? A legutóbbi alkalommal beszéltünk a roma stratégiákról, a nemzeti roma stratégiákról, és elmondtam, hogy ezeket elemezni fogjuk. Meg fogjuk nézni, hogy mi történik a nemzeti roma stratégiákkal a tagállamokban. Most folyik ez az elemzés. Az a benyomásom azonban, hogy ez nem elég. És ezért a nyár folyamán, amikor ismét előkerült ez a probléma, egy három lépcsős megközelítést javasoltam. Többek között először is októberben a Nemzeti Roma kapcsolattartók találkozni fognak, hiszen önök is tudják, hogy a nemzeti stratégiákban minden tagállam kijelöl egy nemzeti kontaktpontot, egy kapcsolattartás, kapcsolattartót, és ezek találkozni fognak, elemzik, megvizsgálják, hogy mi történik, és azonosítják azokat a területeket, ahol nincs előrelépés megnézik azt, hogy miként kerülnek felhasználásra a források, vagy nem kerülnek felhasználásra, milyen ígéretek születtek papíron, és milyenek a valóságban. Aztán a második elem, Az első lépést követően egy tagállamokból álló csoportot szeretnék létrehozni egy kísérleti csoportot háromféle tagállammal. Egyrészt egy olyan tagállamot szeretnék ebbe bevenni, ahol jelentős a roma közösség, másodszorban olyan tagállamot, amely érdekes, amely érdekes fellépéseket irányzott elő a roma lakosság, illetve közösség integrálására, gondolok itt olyan tagállamokra, mint Finnország, amely esetleg meglepő lehet, illetve harmadsorban egy olyan tagállamot, amely valós problémával küzd. Tehát ilyen, ezt a három tagállamot szeretném egymás mellé ültetni, hogy vizsgálják meg, mit lehet tenni Európai Uniós szinten annak érdekében, hogy a nemzeti szintet segítsék. Aztán a harmadik elem, ezen munka alapján Amennyiben arra szükség van, készen állok egy ajánlás megfogalmazására. Thank you. You made an effort to... Köszönöm szépen. Biztos asszony igyekezett, hogy a határidőket, illetve az időbeosztásunkat tartani tudjuk, és így zárta le a válaszokat. De nagyon nagyra becsüljük, becsüljük azt, hogy össze tudta foglalni a felvetett kérdésekre adott válaszait, és közben mégis figyelt, hogy minden felvetésre reagáljon. Ez mindig igaz egyébként, amikor Reding asszony itt ül velünk, hogy valódi párbeszédet folytat a képviselőkkel. Ez is azt mutatja, Reding asszony, hogy önnek többször kell, hogy eljöjjön hozzánk, többet kellene önnel találkoznunk, és azt hiszem, hogy több időt érdemes fordítani ezekre a fontos témakörökre. Nagyon köszönjük, hogy ennyi időt szakított ránk, most pedig a Magyarországgal kapcsolatos jelentéssel foglalkozó napirendi pontra térünk rá. You, you, you see, it's mission impossible to, yes. to, to, to, to channel the debates. You can't, you, you don't. You know what, you know what, you know what I think? I try to make sure percent that in the globe of the global answer, we know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 So, so let's go. Let's go. Nos, kezdjük. Now, final point, 45 minutes. 45 percünk van erre az utolsó napi rendi pontra. Sőt, hát igaziból 17 óra 45 percig kellene, hogy ezt az ügyet megoldjuk. Magyarországi normák és gyakorlatok az alapvető jogok helyzete. Az Európai Parlament állásfoglalásának értelmében tesszük ezt, hogy a februárban, 2012. februárjában fogadtuk el ezt az állásfoglalást. És ebben szerepelt, hogy tartsunk egy ilyen eszmecserét, és hogy meghallgassuk előadónk mondani valóját, aki a munkadokumentumot elkészítette. Tavares úr az előadó, ő készítette tehát ezt a munkadokumentumot, és ezután nyilván mindannyian tudják, tisztában vannak vele, hogy a LIBE szakbizottság küldöttsége majd elutazik egy adhok delegáció, tehát egy nagyon különleges helyzetről van szó. A jövő hét elején utazik ez a delegáció, hétfőn, kedden és szerdán fog ez a rendkívüli delegáció, ez az eseti küldöttség Budapesten tartózkodni. Egyébként nem felel ez meg a hagyományos küldöttségekre vonatkozó szabályoknak. A LIBE szakbizottság, a Polgári Jogi Szakbizottság rengetegszer küldött hagyományos eljárásnak megfelelően ilyen küldöttségeket. Most 8 fős delegációról van, delegációról van szó, amely eseti alapon látogat el Budapestre a jövő héten, 7 fő plusz 1, tehát az elnök, azért, hogy tárgyaljunk az intézmények képviselőivel, az érdekelt felekkel, érintettekkel, civil társadalommal, civil szervezetekkel a helyszínen azért, hogy a témával kapcsolatos ismereteinket elmélyítsük, és aztán itt Brüsszelben majd egy jelentés fog készülni erről. Ez azt jelenti, mindez a munka, hogy az Európai Parlament 2012. februárjában egy mandátumot, egy megbizatást adott nekünk, és mi ezzel a látogatással és a dokumentumok elkészítésével teljesítjük ezt a feladatot. Nem azért vagyunk itt, hogy rágódjunk a problémákon, a kérdéseken, hanem azért vagyunk itt, hogy Tavares úrtól meghalljuk, hogy a munkadokumentum elkészítése hogy áll. Parancsoljon Tavares úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hát nem a magyarországi vita kezdetétől kezdve, hanem a munkánk kezdetétől kezdve mindig egy valamit tartottunk szem előtt. Fontos a módszert abban megállapodni, és először ezt kell megtenni. Ha a módszertanban megállapodtunk, akkor utána jöhet a tartalom. Persze a módszertan és a tartalom után jön a tényfeltárás, ennek része majd a budapesti munkánk a jövő héten. Tehát a küldöttség ezt végzi majd el a jövő héten. De a tényfeltárásnak van még egy fontos része. És ezt a feladatot megkaptuk, ezt teljesítenünk kell tehát a jelentés elkészítésével. A fontos rész pedig az, hogy munkadokumentumok készüljenek. A munkadokumentumok megfelelnek egy másik előírásnak, útmutatásnak, amelyben megállapodtunk az első eszmecsere során. Sokszínűnek, kiegyensúlyozottnak kell lennie ennek a munkadokumentumnak, mindenfajta politikai frakció véleménye szerepeljen benne. Tehát legyen egyrészt alapuljon a tényeken, a másik pedig, hogy legyen kiegyensúlyozott, olyan módon fogalmazzuk meg, hogy ez együttműködés gyümölcse legyen a frakciók között, és természetesen mindez bonyolódjék átlátható módon. A munkadokumentumok, legalábbis az a kettő, amely egész idáig elkészült, egyfajta előzetes felkészülési jegyzetek is, amelyek a budapesti delegáció munkáját segítik, ezeket aztán később ki lehet egészíteni olyan információkkal, amelyeket Budapesten kapunk. Az első munkadokumentumot nem egyedül készítettem, hanem egy néppárti kollégával, Frank Engel, aki, Engelel, aki az árnyékelőadó volt szintén, akkor az igazságügyi rendszerről szóltunk, és most pedig a második munkadokumentumot látjuk magunk előtt, az alapvető jogok helyzete, alapértékek és alapvető jogok. Megint ketten készítettük ezt, én voltam az előadó, és elnök úrunk volt az árnyék előadó ebben az ügyben, tehát Aguilar úrról van szó lesznek még további munkadokumentumok, az előadóhoz forduljon mindenki, én nyitott vagyok bármilyen fajta javaslatra, ha bárki más munkadokumentumot szeretne látni. A média szabadságáról fog készülni egy újabb munkadokumentum, ahogy haladunk előre a pluralizmus, illetve a média szabadságának témájában Renáta Weberrel fogunk együtt dolgozni, de mondom, nyitott vagyok, tehát nyugodtan forduljanak hozzám további javaslatokkal, és akár a természetesen a küldöttség látogatása után kell majd ezeket elkészíteni, de ezután is nyugodtan fordulhatnak hozzám. Ha azt mondom, ha jellemeznem kellene ezeket a munkadokumentumokat, azt mondanám, hogy a száraz tényeket sorolják fel. Nincs értelmezés, nincs végkövetkeztetés, semmifajta értékelés, és ez szándékosan így van. Tulajdonképpen a rendelkezésünkre álló jogi szövegekből indultunk ki, a szerződésekre támaszkodunk, az alapjogi kartára, és azokra a törvényekre, azokra a jogszabályokra támaszkodunk, amelyekkel mindig is dolgozunk és amelyeket, amelyeknek a szövegét a magyar hatóságok bocsátották a rendelkezésünkre, ide tartozik az alaptörvény, illetve a többi sarkolatos törvény, amelyet a múlt évben fogadott el a Magyarország gyűlés. Támaszkodunk még további forrásokra is, más intézmények által elkészített dokumentumokra, mint például ugye a bizottság, vagy az Európa Tanács, hiszen ezek az intézmények is foglalkoztak a kérdéssel, a Velencei Bizottság is több dokumentumot adott ki. Az első munkadokumentumban például nagyon sokat utaltunk a Velencei Bizottság által megfogalmazott véleményekre, és a második munkadokumentumra is igaz ez, azért, hogy stabil alapokon álljunk, erős alapokon álljunk és tényleg tényszerű szövegek legyenek előttünk. Nos tehát, hogy is néz ki ez a második munkadokumentum? Először is az európai alapértékek definícióját próbáltuk meghatározni, úgy, hogy mondjuk az világos legyen. Ezek az alapjogok a szerződésekben szerepelnek. Itt röviden az elején összefoglaltuk mindezt tehát, és persze elemzünk néhány sarkalatos törvényt, néhány új rendelkezést, amely a magyar alkotmányból, az új alkotmányból következik az alaptörvényből, és természetesen szerepel annak a leújírása is, hogy a, például a kölcsönös bizalmat érintik-e ezek a rendelkezések. És van még egy kérdés, amit feltettünk már a múltban is egyébként, a legutóbbi munkadokumentumban, ez pedig a hatalmi ágak szétválasztása. Ebben a témában nem vonunk le végkövetkeztetést. Most egyelőre azt mondjuk, hogy természetesen a hatalmi ágak szétválasztása a demokrácia egyik alapköve. Elemezzük tehát a helyzetet, és megnézzük, hogy hol vannak a határok, hol vannak a korlátaink. Ugye a saját szerződéseink, az alapjogi karta, értelmében meglévő határok, illetve az új magyar alkotmány és alkotós törvények esetében hol vannak a határok. A mai vita ugyanúgy, mint az összes többi vita, amelyet a múltban folytatunk, nagyon hasznos és én hallgatóságként mondanám ezt, tehát én számomra az a hasznos, ha meghallgatom a többiek véleményét, elnök úrnak is, mint társszerzőnek, és a többi árnyék előadónak is azt javaslom, hogy mondják el nekem, hogy mi a véleményük, véleményük erről a dokumentumról, ha bármilyen ellenvetésük van, kérdésük, és így tovább, akkor én ezt most nagyon szívesen meghallgatom, és természetesen ugyanúgy rendelkezésükre állok, mint a múltban, mint az előző munkadokumentum készítésekor. Nyugodtan írásban is elküldhetik számomra a véleményüket, hogy mit kívánnak hozzáadni, adni, ennek és annak a frakciónak a véleménye, stb. Tehát ki lehet egészíteni ezt a munkadokumentumot. Ezen kívül semmi más nem szeretnék mondani, hanem a kommenteket, véleményeket hallgatnám. Köszönöm. Köszönöm, Tavares úr, mondja az elnök úr. Köszönöm ezt az összefoglalót, és azt mondom, hogy én nem tiltakozom, nem, hogy nem tiltakozom, hanem egyetértek, és én is ugye társszerzője vagyok ennek a dokumentumnak, és úgy gondolom, hogy tényleg az alkotmányos aggályokkal, alapjogokkal foglalkozik, egyetértek az ön által elmondottakkal, a hatalmi ágak szétválasztása, kormányzás, és így tovább az új rendelkezések, amelyek az alkotmánybíróságra, a bírákra vonatkoznak, és a sarkalatos törvények fő témáira térnek ki, amelyet az új alkotmány értelmében elfogadott az országgyűlés. Az aggályokat szerintem nagyon objektíven fogalmazzák meg, tényszerűen. Nagyon világosan elmondta ugye, hogy mi a feladat, tehát hogy az Európai Parlament adta ezt a megbízást a számunkra, és hogy mi ezt a feladatot teljesítjük. Előttünk van a feladat, a téma, és rengeteg mindent még ki kell dolgozni ha a budapesti küldöttségi látogatás lezárul, ugye nyilván ez egy fontos eleme lesz az információgyűjtésnek, tehát, hogy ha ez lezárul, ez a látogatás, akkor biztos vagyok benne, hogy még bőven lesz alapja az eszmecserének. Azt hiszem most viszont időszerű lenne, hogy meghallgassuk a képviselők véleményét, akik szólni kívánnak. Engel úr legyen az első, én azt javasolnám. Thank you, Mr. Chairman, and, um... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen mindkettőjüknek azt, hogy létrehozták ezt a második munkadokumentumot, amely az elsőhöz hasonlóan felsorolja azokat a területeket, amelyek potenciálisan problematikusnak bizonyulnak. Az alapvető magyarországi jogszabályokat illetően. Egy-két megjegyzéssel érnék, tartalmi jellegű megjegyzéssel, amely még akár válasznak is vehető, de azt is el kell mondani, hogy ahhoz, hogy ez a dokumentum tényleg teljesen objektív legyen, a potenciális problémát eh, potenciális összehasonlítással kell kezelni, és ezt fogom most megtenni. Először is Az alkotmányos szöveg gyors megváltoztatása, kialakítása széleskörű nyilvános konzultáció nélkül. Természetesen volt konzultáció, és nagyon sok megjegyzést, hozzászólást kaptak a hivatalos hatóságok, mielőtt a végleges szöveg megszületett volna. De még enélkül is ki kell mondani, hogy az alkotmányos hatóság bármelyik országról legyen is szó, a parlament nincs más alkotmányos hatóság. Tehát, hogyha a parlament ellenez valamit, akkor nem születik meg az alkotmány, tehát maga az a tény, hogy a parlament megszavazta az alkotmányt, ezt figyelembe kell venni, tehát mielőtt az alkotmányt elfogadták volna, volt széleskörű konzultáció az alkotmányról. A második megjegyzésem a sarkalatos törvényekre vonatkozik. Igen, ez esetleg problémát jelenthet, és bizonyára jövő héten is beszélni fogunk majd erről, hogy mire is vonatkoznak ezek a törvények. Nem azt látom problémának, hogy az alkotmány utal törvényekre, ezek ugye nagy többségben esetleg sarkalatos törvények, hogyha megnézem a mi alkotmányunkat, az én országom alkotmányát, vagy más alkotmányokat, akkor természetesen nagyon sok témát törvényeknek delegálnak, hiszen az alkotmány az egy alapvető karta, és nem szabályozhat mindent, nem térhet ki mindenre. A tartalmi kérdések, olyan területeket ölelnek fel, amelyekre természetesen vissza kell majd térnünk. Aztán, tisztelt elnök úr, nézzük, az alkotmányos bíróság mivel foglalkozhat, mit vizsgálhat felül az alkotmányos bíróság. Emlékszem, amikor a belga alkotmányos alkotmányos jogot vizsgáltam a 93-94 környékén, akkor a belga arbitrázs, ami legalábbis megfelelt az alkotmány, alkotmányos bíróságnak, három cikkeért volt felelős, az alkotmány három cikkeért, az egyik az állampolgárok egy, egyenlősége, törvény előtti egyenlősége, aztán a másik az oktatás szabadsága, és a harmadik most nem jut eszembe, de háromra korlátozódott szám szerint. Ez egy példa, sok példa közül egy, amely rámutat arra, hogy hány területet ölelhet fel az Alkotmányos Bíróság munkája, vagy hány területre figyelhet oda. Nos, azt látjuk, hogy itt nagy az eltérés a tagállamok között, és most a magyarok úgy döntöttek, hogy így járnak el, így közelítik meg ezt a témát. Nos, nem látok ebben semmi vitathatót elméleti szinten. Aztán az utolsó téma, tisztelt elnök úr, amely valószínűleg egy elég durva javaslathoz visz bennünket, költségvetés, illetve az a magyar parlament szuverenitással költségvetés témájában. Itt a parlamentben, az Európai Parlamentben nem is olyan régen úgy döntöttünk, hogy a költségvetés témájában a nemzeti szuverenitás már nem létezik. Tehát, amikor megszületik a, a fiskális paktum, akkor nem lesz a nemzeti parlament, nem rendelkezik szuverén joggal, mint korábban. Volt idő, amikor Németország még a fiskális paktum előtti időszakban működött, és utalás történt a pénzügyi alkotmányra, például a deficit nem haladhatja meg a beruházást. Azt hiszem, hogy még mindig létezik ez a kitétel, tehát megvan arra a lehetőség, hogy a Német Alkotmányos Bíróság felülvizsgálja, és esetleg ö, törvénytelennek nyilvánítson egy olyan költségvetést, amely nem tartja tiszteletben ezt a kitételt. Tehát ismét Magyarország nincs egyedülálló szerepben, amikor létrehoz egy olyan hatóságot, amely megmondja, hogy a költségvetésnek hogyan kell kinéznie, ez, ez, erre már van példa, illetve amit most létrehozunk, ezzel a, ezzel a kellemetlen névvel, hogy fiskális unió vagy költségvetési unió. Miről is van szó? A nemzeti parlamentek költségvetésre vonatkozó szuverenitását vonjuk vissza. Hogyha Magyarország eh, megelőzött bennünket, hát akkor ezért nem hibáztathatjuk. Tisztelt elnök úr, azt gondolom, hogy összességében lehet, hogy a nemzeti szuverenitás és parlamenti szuverenitás költségvetésre vonatkozó hatását látjuk, és az, amit mi teszünk, az sokkal rosszabb, mint ami Magyarországon történt. And you have said... Feljegyeztük a megjegyzéseit, de ahogy mondtam, nem most van annak az ideje, hogy végkövetkeztetéseket vonjunk le sietve a lényegi kérdésekről, hiszen még rengeteg minden áll előttünk, rengeteg munka áll előttünk. Most azért vagyunk itt, hogy azt átbeszéljük, hogy egyetértünk-e azokkal a témákkal, felvetésekkel, amelyekkel a munka dokumentumok, illetve a dokumentum tervezetek foglalkoznak. Én most még egyszer azt javaslom, hogy tartsuk ezt észben, és erre kérek mindenkit annak érdekében, hogy megfelelően tudjuk az időnket felhasználni, ami a rendelkezésünkre áll erre az utolsó napi rendi pontra. Gál asszony a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Két rövid dolgot szeretnék csak megemlíteni. Tényleg csak rövid két megjegyzés a jegyzőkönyv kedvéért, nem akarok részletekbe bocsátkozni. Biztos vagyok abban, hogy ezeket a témákat majd még át fogjuk gondolni, vagy fogják gondolni, lesz majd írásos visszajelzés. Nem volt elég lehetőségünk arra, hogy a részletekbe bocsátkozzunk. Egy valami, ez a sarkalatos törvényekről. Tudniuk kell valamit. Ez pedig a következő. Nincs több sarkalatos törvény mint korábban volt az új alkotmány elfogadása előtt. Sőt, kevesebb most a kardinális a törvény, a sarok törvény, mint a múltban volt. Tehát amíg el nem fogadták ezt az új alkotmányt, addig senki nem kérdőjelezte meg a sarkalatos törvényeket, senkinek nem volt problémája ezeknek a számával, nem értem, hogy miért lett most hirtelen a sarkalatos törvényeknek a száma probléma. Ugyanannyi sarkalatos törvényünk van, mint volt. A változtatások után még az a javaslat is született, ugye nemzetközi testületektől és egyebektől, hogy legyenek ilyen sarkalatos törvények, mert ezek a jogbiztonságot garantálják. Azt mondták, hogy ez garantálja a jogbiztonságot. De, és most tényeket mondok, a sarkalatos törvényeknek a száma nem változott, nem növekedett. Ez az egyik, tehát a másik dolog, amit említettek. a, halálos, a halálbüntetés eltörlésére konkrétan hivatkoztak. Ezt a döntést az Alkotmánybíróság hozta meg. Az Alkotmánybíróságnak ezen határozata érvényes, és érvényes is marad, szerepel az alkotmányban, és természetesen rengeteg nemzetközi megállapodás van, amelyet Magyarország aláírt, és az alkotmányban szerepel, hogy Magyarország a nemzetközi kötelezettségeit köteles betartani a nemzetközi jog értelmében. A kérdés, ami felmerül, és lehet, hogy ezt félreértik, ugye, az a letöltendő életfogytig tartó börtönbüntetés. De tudniuk kell, hogy több mint 900 ezer válasz érkezett be egy kérdőívre, amely az alkotmány tartalmára vonatkozott, és több mint 900 ezer fő kérte ennek a bekezdésnek a szerepeltetését a szövegben, tehát az élet tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés szerepeltetését. De persze van még rengeteg más kérdés is, amelyet még tisztázni kell, sok a félreértés a szövegben, és én nagyon örülök annak, hogy lesz a jövőben arra lehetőség, hogy írásban is jelezzük a véleményünket. Gönc Kinga következik. Nagyon röviden, elnök úr, néhány megjegyzést, mert lesz szerintem a jövő héten elég időnk arra, hogy ezeket meg, a dolgot megvitassuk. Én is meglepődtem valamin azon, hogy a Velencei Bizottság a sarkalatos törvényeknek konkrétan a számát kritizálta. Szerintem nem ez a fő kérdés, hanem inkább az, hogy az adórendszer most gyakorlatilag kőbe van vésve egy sarkalatos törvényel. Ha a következő kormány nem kap kétharmados többséget, akkor ez azt jelenti, hogy a következő kormánynak nem lesz meg a szabadsága, amelyel más országokban mondjuk a kormány rendelkezik. Hiszen a kormánynak az a szabadsága, hogy döntéseket hozzon a nyugdíjrendszerről, a családpolitikáról, az adóztatásról, és így tovább. Mert most sarkalatos törvényben van ez vésve. Most sarkatos törvény szabályozza ezt, tehát kétharmados többség kell a megváltoztatáshoz. A másik dolog pedig a nyilvános konzultációról folyó vita. Hát itt most számokat hallottunk, de ha megnézik a kérdéseket, amelyeket a lakosságnak kiküldtek, és megnézik az alkotmány valódi tartalmát, akkor nagyon-nagyon kicsi az átfedés. Tehát soha nem volt világos, hogy mi is történt pontosan ezekkel a kérdőívekkel. Senki nem látta, hogy mi ennek a végeredménye, vagy mi volt a végeredménye. Ha megkérdezik az hétköznapi embereket, vagy szervezeteket, hogy mi a véleményük erről a konzultációról, és nem a statisztikákat nézik, akkor azt hiszem egy teljesen más képet kapnak. De ezt a vitát még később folytathatjuk a jövő héten, több időnk lesz rá. Verzet asszony következik. Euh, Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nem szabad tévednünk. Tudnunk kell, hogy jövő hétre vonatkozik a munkánk, és meg kell néznünk most azt, hogy egyetértünk-e abban, hogy a munkadokumentum, egyetértünk-e a munkadokumentumban, amely előttünk áll, és a magyar kollégák is erre vonatkozóan tettek megjegyzést. Köszönettel tartozom a munkadokumentumért. Igen, pontosan erről van szó, mondja az elnök. Na igen, de amikor egy-két hozzászólást meghallgattam most, akkor fölmerült bennem a kérdés, hogy miről is vitázunk most, valóban a munkadokumentumról-e. Nos, úgy gondolom, hogy a munkadokumentum nagyon is óvatos, és egy-két kérdést vett föl, anélkül, hogy elvégeznénk a jövő heti munkánkat itt a mai napon. Két megjegyzéssel élnék, és egy kérést fogalmaznék meg. Hogyha jól értettem Rui Tavares kollégát, akkor megvizsgálta a törvények, gondom, angol fordítását, és Reméljük, hogy a delegáció tagjai ugyanezeket a dokumentumokat megkapják majd, és így egyenlő esélyekkel indulunk a jövő, jövő heti munkához. És ezen kívül foglalkoztam más témákkal is, amelyek nem merültek itt most föl, de nagyon sokszor ö, hiányzott az eredeti szöveg, és nem lehet, nem lehet nem lehet anélkül dolgozni. Ugye, hogyha csak magyar szöveg áll rendelkezésre, akkor nem, nem egyenlő esélyekkel indulunk a munkára. Tehát, ami engem illet, két kérdés jelent számomra problémát. Egyrészt az oktatáshoz való hozzáférés egyenlősége, Azért, mert ebben a témában reformok születtek, amelyek kérdőjeleket vetnek föl, tehát szeretném ezt egy kicsit mérehatóban megvizsgálni, illetve a munkatörvénykönyve és a szociális jogok kérdése. A jövő héten a szakszervezetekkel is találkozni fogunk, és azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos, hiszen ez a LIBE szakbizottság asztalára tartozik, az alapjogokat, alapjogok nem sérülhetnek, és integrálják a gazdasági, kulturális és szociális jogokat. Ezzel be is fejezném a hozzászólásomat, hiszen azt hiszem, hogy ez a, ennyi tartozik a jelenlegi témánkhoz. Ich möchte mich Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak azoknak, akik a dokumentumok egészítésében együttműködtek. Eh, és a helyszínen fognak majd vizsgálódni Magyarországon, Budapesten jövő héten. Úgy gondolom, hogy a vita nagyon is megmutatja, hogy mennyire fontos az, hogy egy tárgyilagos alapot alakítsunk ki, amikor a témáról vitatkozunk, arról a témáról, amiről ma vitatkozunk. Ugyanakkor azon a kérdésen túlmenően, hogy a szétosztott dokumentumokkal elégedettek vagyunk-e vagy sem, én egyébként személy szerint egyetértek ezekkel. Eh, ezen túlmenően nyilvánvalóan a vita akkor válik nehézé, amikor a részletekbe megyünk bele. ugyanis nem csak egyes szempontokat kell megvizsgálnunk, egyes szövegelemeket kell átvizsgálnunk, például a médiatörvénynél ez volt az eset. Ott azt láthattuk, hogy nem elegendő egyes paragrafusokat, szakaszokat megvizsgálni, hanem az egészet, az egész kontextust és annak hatásait is gorcső alá kell venni, és akkor természetesen fölmerülnek egyéb dolgok is, eh, amikről Magyarországgal kapcsolatban szót ejtettünk. Eh, utalnék egy problémára, ami nyilvánvalóan meghatározza majd a teljes vitát, nevezetesen az a kérdés, hogy a jogszerűség kérdése, és az, hogy jogszerűen történt-e valami, eh, ez a kérdés hogy van kezelve? Úgy gondolom, hogy a parlament az, az alappillére a demokráciának, ezt komolyan kell vennünk, ezt nyilvánvalóan nem vonhatjuk kétségben. Másodszorban ugyanakkor történhetnek hibák, és Gönc képviselőtársunk is említette, hogy akár csak a statisztikák esetében, eh, aki statisztikát készít, az nem feltétlen eh, tudja, hogy mi lesz a vége, a vége és a kimenetele, a hatása a statisztikának. Az ő maga személye is benne van a hatásban. Úgy gondolom, hogy a résztvevő kollégák előtt még nagyon nagy munka hever, de nagyon remélem, hogy a mai eh, résztvevő szám nem enged majd a jövőben arra következtetni, hogy ez a téma érdektelen a szakbizottság számára. Eh, ez nyilvánvalóan ahhoz kapcsolódik, hogy csütörtök délután van. Úgy gondolom, hogy itt a szakbizottságban egy széles körös tárgyalagos vitát leszünk majd képesek vezetni, és remélem, hogy az a munka, amit elvégzünk, az segíteni fog abban, hogy más hasonló esetekben eh, is eljárjunk. Ugyanakkor azt is nagyon remélem, hogy hasonló esetek nagy számban már nem lesznek a jövőben. Morvai asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Kicsit összekavarodtam, most nem tudom pontosan, hogy mit is fogunk csinálni. Az Európai Unió 27 tagállamának alkotmányát alaposan részletekbe menően át fogjuk vizsgálni ennek a megbizatásnak a keretén belül, amit most kaptunk. Hát nagyon fantasztikus szellemi gyakorlat lesz ez. Én, mint akadémikus, mint jogász, nagyon szívesen belemerülök ebbe, de hát felmerül bennem a kérdés, hogy ez most akkor csak Magyarország? Nem értem még mindig, hogy ennek a döntésnek mi a legitimációja. A lényege ennek az egész munkának a jogállamiságról szól. És ha a jogállamiságról beszélünk, akkor azt mindig mondani kell, hogy van ennek egy nagyon fontos eljárási eleme. Lehet, hogy egyetértek, vagy nem értek egyet egy-két alapjogi kérdéssel, amely szerepel ebben a munkadokumentumban, vagy ebben a kettőben, de hát eljárás jogilag gondolom most, amit mondok, tehát a szabályok, a jogszabályok kiszámíthatóak kell, hogy legyenek, bizonyosak kell, hogy legyenek. Hát ezt az elnök úr ismerte el az ülés leges legelején. Azt mondta, hogy a budapesti küldöttség az egyfajta, hogy is mondjam, a szabályokon kívül utazik Budapestre. Az Európai Parlament saját szabályzatán belül nincsenek ilyen kitételek, amelyek ezt szabályoznak egy ilyen delegációnak a látogatását. Tehát azért azt is eh, el kellene döntenünk, hogy most akkor az Európai Parlament okítja ki Magyarországot a jogállamiság témájában. Hát nagyon szívesen meghallgatjuk az Európai Parlament véleményét, de akkor tessék nekünk jó példát mutatni, és tisztázni azt, hogy mi ennek az egész gyakorlatnak a jogalapja. A mai munkának, a munkadokumentumoknak és a jövő heti adhok eseti küldöttségi látogatásnak Budapesten. Miért pont Magyarországot választották, és miért pont ezeket a témákat? Én nagyon örülök egyébként, hogy munkajogi kérdésekkel fogunk foglalkozni, mert bizony itt az ideje, hogy ezekkel foglalkozzunk, azzal, hogy nincs munkajogi védelem, például a gyárban a futószalag mellett 200-250 eurót kereső, havonta kereső dolgozóknak a számára, akik multicégeknél dolgoznak, és így tovább, de nekem mindig kell az igazolás. Miért pont ezeket a területeket választották ki? A másik pedig az időzítés. Hát be kell ismerjem, hogy ez nem túl jó ízlésre val. Szeptember 20-a, hölgyeim és uraim, egy fekete napja Magyarország történelmének. Hat évvel ezelőtt pontosan ezen a napon történt eh, a tömeges erőszak elkövetése a rendőrség által Budapest utcáin. Pontosan ezen a napon követte el ezt tehát a rendőrség, brutálisan erőszakot eh, vett eh, erőszakosan lépett fel több száz emberrel szemben. Több száz olyan ártatlan ember került börtönbe, akikkel szemben fellépett a rendőrség. És hát a kormányt úgy tűnik, hogy itt képviseli a szakbizottság elnöksége, Gönc asszony, az akkori kormány egyik képviselője ül itt tehát, nagyon jó lenne, hogyha végre valaki elnézést kérne, mert a büntetlenség is egy nagyon fontos probléma. Az elnök úr félbeszakítja a hozzászólót, Morvai asszony nagyon sokszor felveti ezt a kérdést mindig, amikor szót kap, úgyhogy kérem ne ismételje el még egyszer. Most nem ez a mai témánk. Miért nem? kérdez vissza Morvai asszony. Ez egy nagyon komoly emberi jogi kérdés. Elnök úr, ön elmondta, hogy a jogállamiságról beszélünk, és pontosan erről van szó. Az Európai Parlament a Libe szakbizottságot azzal bízta meg, hogy delegációt küldjön Magyarországra az a nap, amikor az Európai Parlament többségi szavazással demokratikusan úgy dönt, hogy küldöttséget küld bárhova, hogy az Egyesült Királyságba, Írországba, Lengyelországba, Spanyolországba, vagy akár Németországba utazzon, akkor az a küldöttség el fog utazni ezekbe az országokba. De pontosan erről van szó, hogy ezt a küldöttséget azért küldik Magyarországra, mert az Európai Parlament demokratikus módon így határozott eseti küldöttségről van szó, amelyről egyébként szól a parlament eljárási szabályzata. Az eljárási szabályzatban szerepelnek a hagyományos küldöttségekre vonatkozó szabályok, egy eseti küldöttségre nem nem ezek a szabályok vonatkoznak. Tehát pontosan emiatt figyelembe kell venni ezeket az elemeket, és pontosan erről van szó, segíteni kell ezt a küldöttséget, hogy a munkáját el tudja végezni. Nem előre akarjuk itt a végeredményt látni, vagy megfogalmazni, hogy majd ők mit tesznek Budapesten, nem. Segíteni kívánjuk ezt a küldöttséget, amelyik a jövő héten Budapestre utazik. Nem azért vagyunk itt, hogy most itt áttekintsük a eh, politikai helyzetet, illetve az egész magyar történelmet, hanem azért vagyunk itt, hogy a munkadokumentumokról beszéljünk, ellenőrizzük, hogy ezt elfogadják-e a szakbizottság képviselői az Állampolgári Jogi Szakbizottság képviselői, és hogy ezeket a munkadokumentumokat hasznosnak találják-e, vagy sem, ahhoz a munkához, hogy aztán a végső jelentést a küldöttség elkészítse pontosabban ugye az előadó, aki ezért felelős. Tehát azt javaslom, hogy akkor McIntyre asszonynak adjuk meg a szót, mielőtt utána záró szóra még Tavares úr egy picit visszakapja a mikrofont. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy önnek és Rui Tavaresnek köszönetet mondok. Nagyon nagy munkát végeztek ennek a munkadokumentumnak az elkészítésében. Én egyébként nagyon hasznosnak tartom ezt az anyagot, és Hát a saját hazámban azt szokták mondani, hogy ne fogjuk a ló elé a szekeret. Tehát elutazunk Magyarországra, összegyűjtjük a tényeket, és nem most szeretnénk a tényekről vitázni, amíg még ezeket összesen gyűjtöttük, hanem majd utána. A dokumentumban még a tényeket is különböző képen lehet értelmezni, szembe lehet ezekkel szállni, és én meg is, megértem azokat az embereket is, akik Magyarországon élnek, akikkel mi Magyarországon találkozni fogunk, lehet, hogy ők majd ellenvetésekkel fognak élni ezekkel a tényekkel kapcsolatban. Tehát szerintem nagyon-nagyon hasznos, hogy kaptunk ilyen munkadokumentumokat, mert legalább vázlatosan látjuk azt, hogy mire is fogunk központosítani. Én tisztában vagyok azzal is, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mindenképpen ragaszkodjunk ahhoz, hogy őszinte és nyílt párbeszédet folytassunk a magyar kormányjal, és hogy valóban jó szándékkal járjunk el, mert csak így lehet a legjobb eredményt elérni a végén. Tehát ezt mindig mondanám, tartsuk addig félre az ítélkezést, amíg az összes tényt össze nem gyűjtöttük, tehát ne tegyük ezt politikai jellegűvé, a dokumentumot és a jelentést se. És legyünk óvatosak ne avatkozunk be a tagállamok szuverenitásában sem, ezt ugye tiszteletben kell tartani, ebben mindannyian egyetértünk. Tehát szerintem utazunk el Magyarországra, és majd utána, ha visszajöttünk, akkor folytassunk eszmecserét. Ami az alkotmányt illeti, hát én pont egy olyan tagállamból származom, amely arra büszke, hogy nincs írott alkotmánya. Úgyhogy alkotmány ide vagy oda, különböző helyzetek vannak az egyes tagállamokban. Azért erről se feledkezzünk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, mondja az elnök úr, ez elvi kérdés de tényleg valamennyi jogrend és a nemzeti alkotmányok is nyilván meg kell, hogy feleljenek bizonyos kötelező elemeknek, a Lisszaboni szerződésben szerepelnek ezek. Ugye itt az Európai Alapjogi Karta egy olyan dolog, aminek meg kell felelni. Pontosan erről szól most ez az egész dolog. Tehát minden tagállamnak teljesítenie kell ezeket az előírásokat, az önének is, asszonyom, az enyémnek is. Minden tagállamot köt ez a kötelező érvényű jogszabály. Az Európai Uniós jog most már magában foglalja az alapjogi kartát is, és egyébként az első cikk, az uniós szerződés első cikke a jogállamiság alapelvét meg is említi, a reprezentatív demokráciát meg is említi. Hát pontosan erről van szó. És ez a témánk, ezzel fogunk foglalkozni a jövő héten Budapesten a küldöttség munkája során. Lesznek olyanok, akik részt vesznek ennek a küldöttségnek a munkájában, de én azért ragaszkodnék ahhoz, hogy Taveres úrnak adjuk már vissza a szót, hogy le tudja zárni, össze tudja egy kicsit foglalni ezt az eszmecserét. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, kedves kollégák! köszönöm az árnyék előadóknak is, de a magyar kollégáknak külön köszönetet mondok. Hiszen önök sokkal több információval rendelkeznek arról, hogy mi zajlik Magyarországon. Nem csak azért, mert nyilván nyelvileg is képesek mindent befogadni, tehát többet tudnak. Nagyon nagyban számítunk az önök segítségére, és természetesen az összes feljegyzésüket, véleményüket figyelembe fogom venni. Megtesszük a tőlünk telhető legjobbat, hogy mindent integráljunk a munkánkba. Azt gondolom, hogy van egy-két fontos felvetés, amire most megpróbálok kitérni. Megköszönöm Frank Engelnek az elmondott felvetéseket, és a fiskális kompaktról szóló szerződés témájában azt mondanám, hogy most hogy ez megsérti a parlamentek nemzeti szuverenitását, vagy sem. Hát egyelőre az álláspontunk az, hogy ez, egy nem, ez nem egy uniós szerződés, ez a fiskális kompaktról szóló szerződés. Én kifejeztem egyébként a saját kétségeimet azzal kapcsolatban, hogy most ez megsérti a saját hazám alkotmányát például, vagy a, bocsánat, hogy a saját hazám parlamentjének exkluzív költségvetési szuverenitását. Hát pontosan emiatt nem szerepel ez a szerződés a munkadokumentumban, mert ez nagyon kérdéses dolog. Még egyébként sem lépett életbe, de azért azt elismerem, hogy ez egy fontos dolog a sarkalatos törvényekkel kapcsolatos megjegyzéseket üdvözlöm, Gálkingától és Gönckingától is köszönöm őket. Talán úgy gondolom, hogy talán a kérdés ugye ez nem inkább arról szól, hogy mennyi sarkalatos törvényt fogadnak el, hanem az, hogy a sarkalatos törvényeket az alkotmányjal együtt fogadják el, vagy szinte nagyon gyorsan, hogy ezt egyfajta párhuzamos alkotmánynak lehet -e tekinteni, vagy egyebek. Én nem akarok most itt végső következtetést levonni, csak esetleg lehet, hogy ez lehet a kérdés. Aztán tényszerű információk a kérdőívekről, erről a nemzeti konzultációról, ugye azt hallottam, hogy a két kolléga véleménye nem egyezik a nemzeti konzultációval kapcsolatban. Küldjék el nekem írásban a véleményüket, ha ezt megteszik, akkor hozzá is tudom majd csatolni a dokumentumhoz a két különböző véleményt. Aztán a kérések, amiket francia kolléganőm fogalmazott meg a fordításokról, illetve a rendelkezésére állnak ki a szövegek. Mi ugyanazokkal a fordításokkal dolgozunk, amelyekkel az Európai Bizottság is. Tehát szerintem a titkárság ezeket a fordított szövegváltozatokat el tudja önnek küldeni, illetve minden kollégának. Nagyon fontos, hogy mindenki ugyanazzal a szöveggel dolgozzon, ugyanabból tudjon kiindulni. És aztán pedig a munkadokumentumokat illető kérdésére azt mondanám, hogy hát össze kellene ülnünk, ha Budapestről visszajövünk, és akkor összeírhatnánk a munkadokumentumoknak a témáját, úgyhogy én jegyzem, hogy ön már korábban is vizsgálódott munkajogi kérdésekben, illetve az oktatáshoz való hozzáférés kapcsán. Hát most egyelőre azt a szabályt alkalmaztuk, hogy minden frakció egy munkadokumentumot kap, úgyhogy akkor választania kell majd egy témát. És még valami a munkadokumentumokról. Ha mindenki egyetért, akkor például elmehetnének ezek a munkadokumentumok más szak, szakbizottságokhoz is, például az Alkotmányügyi Bizottsághoz, vagy a Foglalkoztatásügyi Bizottsághoz. Kérhetünk ezektől a szakbizottságoktól véleményt, ha egyetértenek. Zárásként pedig nem mondom azt, hogy most ennek a jelentésnek az alapján 27 különböző alkotmány fogunk elemezni, így az Egyesült Királyság nem írott alkotmányát, hát most egyelőre az a feladatunk, hogy a magyarországi változásokkal foglalkozzunk, az ottani alkotmányjal és így tovább. Ugyanaz a parlamenti szuverenitás vonatkozik mindenkire, mint a magyar parlamentre, ugyanaz a nemzeti szuveren, szuverenitás érvényes mindenkire, ahogy McIntyre asszony azt nagyon jól említette, ugyanez érvényes mindenütt, ezt mindig tiszteletben kell tartani. Tehát az Európai Unió is, ugye azért, ezért választottak meg minket minden európai parlamenti képviselő, ugye azáltal, a puszta tény által, hogy itt van, megválasztották, elismeri ennek a parlamentnek a szuverenitását. És hát az, a, az, az is az egyik feladatunk, hogy magát az EU-t is azért gorcső alá vegyük. Tehát a szuverenitás, vagy nemzeti, vagy nemzetek feletti, az a népszuverenitás egyfajta kiterjesztése. Tehát mindenki, akit a nép képviselői választottak meg, azért ezt tudja, de nem akarok itt metafizikai fejtegetésekbe bocsátkozni, inkább megköszönöm a kollégáknak a véleményüket, és egy valamit pontosítanék, tehát a jövő heti küldöttség, tényfeltáró küldöttség, ezt nagyon fontos elmondani. Ez lesz a feladatunk. és azt hiszem elég ennyit mondani. Tehát ennél többet nem kell mondani, tényfeltáró küldöttségről van szó, és mindenki így is várja, ezt erre is számít. Köszönöm szépen Tavares úrnak, minden képviselőnek, megköszönöm, aki segített megvilágítani most ezt a helyzetet, hogy hogyan használjuk a munkadokumentumot, illetve hol tartunk a munkánkban. Vannak, akik részt vesznek a budapesti küldöttségi látogatáson a jövő héten, és persze beszámolunk a polgári szabadság, állampolgári jogi bel- és igazságügyi bizottságnak arról, hogy milyen munkát végeztünk. Most lezárom az ülést, és találkozunk a legközelebbi alkalommal.